Ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Hölgyeim és uraim, mindenkinek szép napot kics- kívánok. Szeretném üdvözölni Önöket a részvényesek jogainak irányelvéről szóló ülésem a Jogi Ügyek Szakbizottsága részéről, nem szeretném veszegetni a drága időnket, én szeretném rögtön megadni az időt a raportőrnek, Sergio Gaetano Kofferátinak. Grazie, Presidente. Tisztelt elnök úr! Valóban üdvözöljük tényleg induláskor már eleve a meghívottakat, és egyből akkor a Júri Szakbizottságban foglalkozunk egy olyan témával, amely a részvényesek jogairól szól, és hát ez a mai meghallgatásnak a tárgya is. Fontos az, hogy ez az irányelv Miről is van szó? Arról, hogy hogyan lehet újra fellendíteni a gazdasági szereplőknek a tevékenységét Európában. Tudják, fontos témáról van szó, és máskülönben ez a téma nagy figyelmet érdemel, és már legalább 1993 óta foglalkozunk ezzel a témával, Jacques Delors bizottsági elnök ideje óta, aki annak idején, illetve amely bizottság annak idején a vállalkozások társadalmi felelősségéről rendelkezett. Tehát nagyon releváns kérdésről van szó, és tudom, hogy sok víz folyt le már a különböző folyókon, és ez azt hozta, hogy a nagy kérdések témájában sok témával foglalkoztunk, sok gondolat született meg, és most egy irányel tervezettel szembesülünk, ezt terjesztett elő az Európai Bizottság, és ez egy olyan szab, jogszabály tervezet, amelyel kapcsolatosan véleményem szerint és más kollégák véleménye szerint nagyon fontos, hogy vitákat folytassunk, ezt meg is tettük, és sok olyan elem van a bizottsági javaslatban, amelyet érdemes tovább erősíteni, kifejteni, és jobban meghatározni is. A fő cél az, hogy hogyan lehet beazonosítani a részvény érintett ebben a témában, és hogyan lehet megkönnyíteni a tájékoztatást, az információk eljuttatását a teljes láncolatban, mégpedig a közvetítők láncolatában. Miközben természetesen ugye rendezendő az, hogy milyen szavazati joggal rendelkezzenek a részvényesek Ugye ez a fő kérdés, és hát azt is látnunk kell, hogy a részvényeseknek az összetétele nagyon gyakran változékony. Van ugye egy kemény mag, a stabil, a stabilnak mondható részvényeseknek a köre, de ők kisebbségben vannak azokhoz képest, akik összességében a közülésen döntenek a gazdasági szereplőnek a tevékenységéről. Nos, nagyon lényeges, hogy kiemeljem az átláthatóságnak a kérdését. Ez meghatározza a teljes tevékenységi kört. Az intézményi befektetők és egyéb befektetőknek az átláthatóságára nélkülözhetetlenül szükség van. Ez kihat ö, a tanácsadóknak, ö, kihat arra, hogy ö, kikinek milyen hozzászólási joga van, milyen szava lehet az egész fellépésben, és el kell kerülni azt, hogy a gazdasági szereplők csak rövid távú célokban gondolkodjanak, és ezáltal, mint egy vakságban szenvedve, ne hozzanak hosszabb távú kihatású döntéseket, és adott esetben rossz helyzetbe hozzák a vállalkozást, és adott esetben ez oda vezessen, hogy a vállalkozás hitelessége megszűnik, eltűnik, elillan, mert hogy a jövedelmezőségnek a kitekintési távlata nem más, mint az osztalékosztás rövid távon. Tehát a vállalkozások így módon kiderül, hogy hatékonytalanul működnek, és gazdasági bajba jutnak, mert hogy a részvényeseknek a díjazása adott esetben olyan mértékben elszalad, hogy ez már nem elviselhető a vállalatnak a jövője szempontjából. Tehát itt a különböző osztalékokról van szó, és egynőnyökről, amelyeket a részvényesek magukénak tudhatnak, és amelyek hátrányba hozzák ugyanakkor a gazdasági vállalkozást ha az átláthatóság hiányzik, hogyha a ráhatás hiányzik a vállalkozásokra, akkor tehát ennek egy sor negatív következménye van, többek között a csatlakozó felek számára, és ezek azok a kérdések, amelyek nélkülözhetetlenül megvitatandók. Nagyon fontos az, hogy lefolytassuk tehát ezen kérdéseknek a megvilágítását, megvitatását a mai délután során, kiindulva abból, hogy meg kell vizsgálnunk a kérdésnek minden oldalát, a kényes kérdéseket is, és a kiemelten fontos kérdéseket is. Felvettük a kapcsolatot számos személlyel, informális módon is, illetve hivatalos módon is, különböző képviselőkkel tudunk itt most találkozni, és nagyon lényeges az, hogy most koncentráljunk arra, hogy ez a téma hogyan is fog kifejtésre most kerülni. Nagyon érdekel az, hogy milyen módon látják ezeket a kérdéseket a meghívottaink, és úgy gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy az irányelv, ez az irányelv tervezett, messze menően hozzájáruljon a vállalati irányításhoz a, a jövőben, a governance-höz, és természetesen a tulajdonosok számára, a részvények számára és az összes rész és fél számára olyan feltételeket kell teremtenünk, amelyek a hatékonyságot biztosíthatják, tehát az átláthatóság, a linearitás, az új jogoknak a gyakorlása a részvényesi körben, ezek azok a témák, amelyek a mai napon felmerülnek. És hát természetesen a kormányzás irányításnak a módozata is nagyon fontos kérdést képviselnek, melyek a fő kihívások a vállalkozások számára ilyen szempontból, és hát egyértelműen látnunk kell, hogy mi az, ami gazdasági tevékenység, és mi az, ami a különböző részes felekkel tranzakció, mi az, ami spekulatív jellegű fellépés a vállalati tulajdonosi kör kapcsolatrendszerében. Ennyit szerettem volna felvezetőként mondani, és úgy gondoltam, hogy így módon ki tudom emelni a legfontosabb kérdéseket, a vita során pedig alkalmunk lesz arra, hogy elmélyüljünk valamennyi részletben is, úgyhogy nagy figyelemmel várom az elemzéseket, hozzászólásokat, és adott esetben a vita végén pedig még néhány észrevételt tennék. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Öt felszólalunk van ma délután, akik szívesen látott vendégeink itt az Európai Parlamentben. Attól függetlenül, hogy mennyire tiszteletre méltóak vendégeink, a parlament nagyon szigorú az idővel, tehát bárki bármilyen tiszteletre méltó előadást tart, 10 perce van. Tehát nagyon udvariasan szeretném megkérni a felszólalókat, hogy tartsák be a 10 perc felszólalási időt az első felszólaló Kerry Waring, ő az ICGN ügyvezető elnöke. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kerry Waring vagyok, a vállalat irányítási hálózat ügyvezetője, igazgatónk utamban. Örülök, hogy bemutathatom itt az Európai Parlament Juri Bizottságának a részvényesek jogairól szóló előadásomat. A az ICGN szervezetet 20 éve alapították, célja pedig az, hogy a részvényesek jogait képviselje. 650 tagunk van, 50 országban, ide tartoznak befektetők is, akik összesen 18 billió dollárt dollárra foglalkoznak, ennyi tőkével. Tehát eh, már ez az összeg is bemutatja, hogy milyen mértékekben dolgozunk globális szinten. Nagymértékben támogatjuk a tervezett irányelvet, eh, hogy eh, szavazhassanak díjazásukról, és több beleszólásuk legyen a tranzakciókban. Azzal is egyetértünk, hogy a vállalatok és a befektetők közötti kapcsolat átláthatóbb kell, hogy legyen, jobb legyen a határokon átnyúló együttműködés. A megjegyzéseim a következő területekre vonatkoznak majd. Először a vállalat irányításról szólnék, hogy milyen szerepe van a részvényesek tekintetében másodszorban, a részvényesek közötti jobb megfeleltetésről beszélnék, a részvények és a vállalat érdekei közötti összehangolásról. Ezen kívül szólnék a részvényesek jövedelmezéséről is. A vállalat irányításnak nagyon nagy szerepe van Európában, hiszen ha jó az irányítás, akkor csökken a kockázat, és átláthatóbbá lesz az irányítás. Nagyon fontos az, hogy nyílt és átlátható piac legyen, akkor az előíró jogszabályok, jogszabályoknak nem lesz annyira fontos a jelentősége. Hogyha jó vállalatirányítást valósítunk meg, akkor a részvényeseknek is automatikusan több joga van ahhoz, hogy beleszóljanak az ügyeikben a megfelelően informált részvényesek nagyon fontos szerepet játszhatnak abban is, hogy a kockázatot jobban felmérjék. Egyetértünk abban, hogy a részvényeseknek felelősen kell jogaikkal élni, hogy hosszú távon gondolkozzanak. Az ICGN bátorítja tagjait, hogy nagyobb, több joghoz jogtassák részvényeseiket. Most a részvényesek felelősségvállalásáról beszélek. Támogatjuk a befektetőket abban, hogy a részvényeseket jobban vonják be a döntéshozatalban. Azonban nem tudom, hogy az itt előttünk lévő tervezet mennyire gyakorlatias. Szerintem ezt meg kellene vizsgálni, és az időkeretre is szeretném a figyelmet felhívni. Az ICGN globális alapelvei többek között tartalmazzák azt, hogy megfelelő kommunikáció legyen a vállalatokhoz. Egyetértünk azzal, hogy a részvényesek szerepvállalása tovább menjen a hagyományos pénzügyi tényezőkön. És magába foglalja például a környezetvédelmi és etikai kérdéseket is. Üdvözöljük a nemzeti kódok kidolgozását. Ez globális szinten minden befektetőnek jó. Azonban azt látjuk, hogy sokkal jobban meg kell vizsgálni bizonyos prioritási területeken a kockázati tényezőket, hiszen a részvényesek felelősségvállalása nagymértékben függhet egy befektetés megbízásától. Ami pedig a kollektív szerepvállalást illeti, a részvényesek jogait nem szabad csorbítani. Nagyon fontos ez például határokon átnyúló helyzetekben, amikor a globális befektetők a helyi viszonyokat ismerők információira szorulnak. Üdvözöljük azt, hogy jobban össze akarják hangolni az intézményi befektetők, a tőkekezelő menedzserek közötti együttműködést. Az ICGN már számos éve szorgalmazza, hogy az intézményi befektetők ismerjék felfelelősségüket, hogy minden kedvezményezet megfelelően részesüljön ebből. Van egy szerződés mintánk is az intézményi befektetők számára, hogy milyen formában képzelik el az együttműködést. A 3G pontot is üdvözöljük, hiszen itt is az átláthatóság szerepe növekszik. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kockázatbecslés legyen. A részvényesek jogainak erősítése, ahogy ez a 9-es cikkben szerepel, nagyon fontos abban a tekintetben, hogy a részvényesnek is joga van beleszólni a menedzserek díjazásába. Itt uh, számunkra ez nagyon lényeges. Ez főleg akkor fontos, amikor uh, sok részvényes nem egyezik, illetve nem egyezne bele bizonyos díjazási emelésekbe a részvényesek nem játszhatnak hasznos szerepet akkor, amennyiben a jogaikat korlátozzák. Nagyon fontos, hogy eh, az általuk befektetett tőkével arányos jogaik legyenek. Így folytatnunk kell a befektetők és a vállalatok közötti pozitív kommunikációt is. Főleg olyan területeken, mint amennyiben stratégiát alakítanak ki, vagy az igazgató tanács hatékonyságra van szó. Szorgalmazzuk például az elektronikus szavazás bevezetését is, hiszen ez a külföldi befektetőknek hasznos lenne. Például nem jó az, amennyiben nem tudnak szavazáson részt venni. Az információ továbbjuttatása is nagyon fontos, a szavazás tekintetében. A globális méretű elektronikus szavazási rendszer véleményem szerint növeli a bizalmat a szereplők között. A befektetők nem mindig értesülnek arról, hogy a szavazataikat ténylegesen eljuttatták-e az érdekeltekhez és hogy a döntésük szerepet játszik a cég döntésében. Ami pedig a költségekre vonatkozik, támogatjuk ezen a téren is a megnövelt átláthatóságot, hiszen ez a befektetőknek igazolja, hogy az általuk befektetett tőke összhangban van a haszonnal. Örülök, hogy bemutathatjuk véleményünket itt ma önöknek. Ezen kívül előkészítettünk egy írásbeli dokumentumot is a Juri Szakbizottság titkárságán. Ez megtalálható. Amennyiben kérdések vannak, akkor pedig állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Thank you, madam. Köszönöm. A második felszólaló, Susanna Hahn a European Issuer főtitkára. Hölgyem, öné a szó. Köszönöm szépen. Ahogy ön is mondta, a European Issuers-t képviselem, ez egy teljes Európára kiterjedt részvényeseket képviselő tárgyalás. Nemzeti szervezeteket és egyéni cégeket is magában foglaló cég vagyunk, az a célunk, hogy egy olyan jogi keret jöhesse létre Európában, amely a tőzsdei kibocsátásra bocsátott vállalatokat képviseli, és a végfelhasználókat is képviselik, a befektetőket is, és a kibocsátókat is. Mielőtt azonban belekezdek az irányelv egyes elemeibe, szeretnék néhány megjegyzést tenni a gazdasági és jogalkotói keretről, amiben megszületett ez a javaslat. Az elmúlt tíz év alatt nagyon sok európai jogalkotás született a tőzsdén nem jegyzett vállalatok számára. Financial Services Action Plan, Company Law and Corporate Governance Action Plan, és így tovább. Ezeket azonban fenyegette a továbbgyűrűzés veszélye a kiterjedt jogi keretet illetően. De egy dolog nagyon hiányzott, nevezetesen senki nem ellenőrizte azt, hogy a 2007-es részvényesi irányelvet hogyan valósítják meg a gyakorlatban, ennek a hatása egyre inkább kumulatív lett, senki nem elemezte ezt, hogy ennek milyen hatása van a befektetőkre és a részvényesekre. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy nagyon ke- érezhető ennek a hiánya a bizottság részéről. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a cégek nem támogatják ezeket a jogi aktusokat, mert úgy élik meg, hogy az európai jogalkotás nem alakul a cégek szükségleteihez. Minnyáján tudjuk, hogy Európának növekedésre és munkahelyekre van szüksége ahhoz, hogy a cégek profitot termeljenek és munkahelyeket teremtsenek. Tehát amire szükség van, az egy stabilabb, állandóbb jogi keret lenne, ami lehetővé teszi a cégek számára, hogy amikor a tőzsdei egyeztetik magukat, akkor biztosabban érezik a helyzetüket. Mi elemeztük a jegyzett vállalatoknak a helyzetét, és egy task force-ot eh, állítottunk fel az Amerikai Egyesült Államokban. Az ipós eh, vállalatokat elemeztük, és azt láttuk, hogy a profitukat megduplázzák. De azt is láttuk, hogy a tőzsdén jegyzett eh, vállalatoknak az aránya csökkent, <clears throat> miközben a kívánatos méret a tűzsei jegyzéshez nőtt. Az egyik fenntartásunk az Európai Task Force-ot illetően az az, hogy nagyon sok vállalat úgy érzi meg, hogy a tőzsdei jegyzés az hátrányos, visszahúzza őket. Ez különösen a kisebb vállalkozások esetében van így. Az egyik tényező az az, hogy az administratív és igazgatási költségek nagyon magasak. Mi úgy gondoljuk, hogy az irányelv néhány eleme inkább lebeszéli a vállalatokat arról, hogy a tőzsdén jegyeztessék magukat. <clears throat> Tehát mi milyen piacot szeretnénk látni? A diverzitással jellemezhető piacokat, amely helyet ad mind a részvényeseknek a különböző nemzeti rendszerekben, mind maguknak a cégeknek. Mi inkább aktív szerepet szeretnénk látni a részvényeseket illetően, és ebben az értelemben támogatjuk az irányelvet. Vannak azonban eltérő vélemények a tagállamokban azt illetően, hogy milyen szerepet kellene hogy játszanak a részvényesek, illetve az irányító tanácsok. Néhány esetben nem tudjuk, hogy az izolált részvényesek külön-külön vajon milyen információkat tudnának beszerezni ahhoz, hogy felelősen döntsenek. Ami a specifikus intézkedéseket illeti először a tranzakciók követően nagyon sok szavazati jogot kapnának, nagyon sok tranzakció esetében a részvényesek. A kérdés az, hogy ez jogos-e, illetve az igazságos-e, hogy olyanok ellenőrizik ezt, akik maguk a közvetlen tranzakcióban nem vesznek részt. Aztán fölmerül az a kérdés, hogy a részvényeseknek megvan-e az anyagi erőforrás és ideje arra, hogy a tranzakció hátterének utána nézzenek, és nem kerülnek-e hátrányos helyzetbe. Ha szavazati joguk van, nem lehetne ezt limitálni a legfontosabb szavazatokra. Jelenleg nagyon sok esetben szavazati joguk van, és elaprózódik a munka. Ami a kisebb cégeket illeti, mi úgy gondoljuk, hogy őket nagyon hátrányosan érinti ez az irányelv. Az 5%-os arány nagyon eltér egy olyan vállalat esetében, ahol 50 milliós a piaci teljesítmény, vagy 5 milliárdos. Nyilvánvalóan, hogy a kisebb társaságoknál nem akkorák az erőforrások, mint a nagyoknál ami a díjazást illeti a részvényesek részére. Mi azt szeretük volna, hogyha a tagállamok függetlenül dönthettek volna erről, szavazás esetében megadtuk a választási jogot, itt is azt szerettük volna, hogy ne európai szinten szabályozzuk ezt, és azt szerettük volna, hogy inkább a tájékoztatás jogára koncentrált volna az irányelv. Minél részletesebb a annál inkább egy proxy véleményét veszik figyelembe a részvényesek. Az elemzők 80%-a arra fordítja a munkáját, hogy kidolgozzák a díjazást. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai döntésekre nem fordítanak elég időt. aggaszt minket az, <clears throat> hogy amikor külön lehet szavazni a politikáról és külön a díjazásról, mi történik, hogyha a részvény gazdát cserél közben, ezzel hogyan birkózhat meg egy cég, mi legyen a politika ami a részvényesek beazonosítását illeti, mi támogatjuk azt, hogy beazonosíthatóak legyenek a részvényesek, tehát mi nem támogatjuk a bizottságnak azt a javaslatát, hogy legyenek közvetítők, akik ismerik a személyazonosságukat. Mi úgy gondoljuk, hogy a társaságnak joga van az azonosításhoz, és nem hisztük, hogy egyetlen mechanizmus lefedhetné ezt a jogot, mert a rendszerek annyira eltérnek Európában. Mi úgy gondoljuk, hogy maga a társaságnak joga, hogy mennyire akarják beazonosítani, csak az alapkezelőt vagy a nyugdíjalapot is beazonosítják. Az opt-outot nem támogatjuk, hiszen mi azt gondoljuk, hogy túlságosan sok részvényes kimaradna így. Például van egy német társaság, hogyha ez 0,1 százalékos határt alkalmazna, és 175 ezer részvényesen lenne, akkor kevesebb, mint 100 részvényes között ö, oszthatná el a szavazat, a díjazást. Végül az osztalékok elosztását illetően mi úgy gondoljuk, hogy a beazonosítás itt is nagyon fontos ahhoz, hogy a vezetők tudhassák, hogy mely részvényesek szavazhatnak és hogy meghallgathassák az aggodalmaikat. Végül a részvényesek jogait illetően. A 2007-es irányelvet követően létrehoztunk egy csoportot, amely azt vizsgálja, hogy a működési elveket hogyan lehet biztosítani az irányelv életbelépése után. Tehát mi a közös normákat támogatjuk, hogy a határon átnyúló jogok hasonlóak legyenek a részvényesek részére. A valós probléma az a közvetítő hálózat, amikor <clears throat> csak hét nappal a részvényesek találkozója előtt kapják meg a tájékoztatást a részvényesek. Köszönöm szépen, ezzel lejárt a 10 percem. Thank you very much, madam. Nagyon szépen köszönöm. A harmadik felszólaló Abigail Heron, az Aviva investorok képviseletében önél szó. Szeretném megköszönni a meghívást, hogy eh, szólhatok önökhöz, hogy a befektetők szempontjait is meghallják. Nagy eh, öröm számomra, hogy az esős Londonból, az esős Brüsszelbe jöhettem ma, hogy megosszam önökkel gondolataimat. 300 milliárdos tőke összeg van a kezünkben, Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Litvánia, Nagy-Britannia tartoznak az ügyfeleink közé. A befektetők érdekében az a dolgom, hogy elmenjek a vállalatokhoz, és hogy megnézzem, hogy hogyan valósítják meg a, az előírásokat a vállalatirányításban, tehát hogy meglegyen a férfiak és a nők közötti egyensúly, milyen a stratégiájuk, és hogy veszik figyelembe például a klímaváltozás hatásait. Nagyon fontos a részvényesek döntéshozatalba való bevonásuk is. A civil társadalom tagjaival is találkoznak a vállalatok, és nagyon fontos az, hogy a civil társadalommal is megfelelő kapcsolat alakuljon ki. A tőkepiacon rendszeresen publikáljuk az Európai Unió pénzügyi jelentés tevésről szóló irányelv értelmében. Figyelembe veszük a vállalatoknál a TEN prioritásokat és a klímaváltozással kapcsolatos politikájukat is. Az Európai Unió véleményem szerint alapvető szerepet játszik ezen a téren, hiszen jogalkotási szerv, és megvan az a hatalma, hogy a tőkepiacoknak jobb körülményeket teremtsen. Üdvözlöm Juncker és Juncker elnök és Timmermans alelnök bejelentéseit. A korábbi bizottsági elnök a hosszú távú perspektívákra figyelt, most pedig egy picit középebb távú céljaink vannak. De nagyon fontos a jövő generációi számára ez. Hiszen kötelességünk, hogy megőrizzük Európa versenyképességét a jövőben is. A jövő év elején a görög befektető konferencián is beszélni fogok majd, és ott nagyon-nagyon régi a jogalkotás története, nagyon érdekes lesz majd az ottani szempontból, és összehasonlítani a dolgunkat. Említettem már a zöld könyvet, a vállalatirányításról szóló zöld könyvet is. Tehát miért gondoljuk azt, hogy szükséges a szóban forgó irányelv? Nagyon erősen támogatjuk hiszen eh, ez az irányelv néhány piacon meglévő torzulás hiányosságot is hivatott kijavítani, és eh, fenntartható jövő képet ad nekünk. Szeretném aláhúzni azt, hogy eh, a 2008-as pénzügyi válság miatt túlságosan sokat koncentráltak a rövidtávú megtérülésekre, rövidtávú profitokra. Ez pedig alapjaiban változtatta meg a helyzetet. Hiszen a közép- és hosszú távú befektetések inkább kikerültek a fókuszból. Ez pedig a piac torzulásához vezetett számos területen. Ez pedig eh, igazából a tőkepiacok eh, vérkeringése. Tehát, hogyha nincsenek hosszú távú befektetések, akkor eh, torzul a helyzet a pénzpiacokon. Ez természetesen kihatott a befektetési döntésekbe is, amelyet szinte naponta látok tevékenységem során. Tehát ma szeretnék arra koncentrálni, ami a javaslat számunkra alapvető fontosságú eleme. Az első a részvényesek azonosítása. Támogatjuk a részvényesek azonosításának, azonosulásának a javítását, a jelenlegi helyzet megváltoztatását. Másodszorban a befektetési láncban meglévő átláthatóság növelése. Támogatjuk az átláthatóságot, a több átláthatóságot a befektetési láncban, hiszen így sokkal jobban látjuk a, a hosszú, közép és rövid távú befektetések helyzetét. Ez ugyanúgy megmutatja, hogy ki miben érdekelt. Elég gyakran dolgozunk vállalatokkal, ahol igazából ugyanazokat az arcokat látjuk, ugyanazokat a befektetőket, új arcokra van szükségünk. Az idén például megállapíthattuk, hogy volt egy vállalat, amiben befektettünk, és uh, itt a Szerengeti Nemzeti Parkba, Kongóba. Ez uh, a világörökség része, ez a kongói park. És a legnagyobb uh, európai intézményi befektető fektetett oda be, hiszen itt nagyon fontos a környezetvédelem is. A brit média pedig a BG Energia csoport segítségével ott volt, de amit itt most szerettem volna elmondani, az az, hogy a szerepvállalási politika nagyon fontos. És tényleg támogatom ezt a javaslatot. Tehát nagyon fontos a részvényesek felelősségvállalása. Azt látjuk, hogy nagyon fontos megtudni, hogy a szavazatunkkal mi lett. Nagyon fontos az, hogy környezeti és szociális kérdésekben hogyan viselkednek a vállalatok, hiszen a részvényeseknek tudniuk kell, hogy környezetileg felelősen bánnak-e a tőkéjükkel a vállalatok. Tehát nagyon fontos a befektetővállalatok rendszeres vizsgálata. Tehát például a tőkepiaci felügyelő, a nyugdíjpiaci felügyelőnk is nagyon gyakran találkozik a vállalatokkal, és itt belső kiértékeléseket is tartunk. Tehát itt remélhetőleg jobb lesz majd a párbeszéd. A, negyedik ponton pedig a, a vezető menedzserek díjazása. Tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő struktúrával rendelkezzen ennek a kérdésnek a megoldási mechanizmusa is legyen összhangban a vállalat hosszú távú stratégiájával. Hogyha nem találjuk ezt meg azokban a vállalatokban, ahová a klienseink befektetnek, hogyha túlságosan gyakran megbízottakkal szavaztatnak. A szavazás az egy nagyon fontos részvényesi jog. Nagyon messze kell még haladnunk, azonban szerintem főleg olyan piacokon, mint Nagy-Britannia, sikerült haladást elérnünk. Két dolgot fontos még tudni. Elsősorban a proxy advisorokat nagyon hasznosnak tartjuk, tehát a részvényesek tanácsadóit, tehát az biztos, hogy hosszú éjszakákat töltünk el ennek a vizsgálatával. Másodszorban pedig a jelen rendszerben nagyon sok az átláthatatlanság, tehát igazából nem tudom mindig nyomon követni a szavazataimat, hogy figyelembe vették-e a szavazatomat, vagy nem. Tehát a lehető legegyszerűbb dolog az, hogy szavazok, de nem tudom, hogy mi lesz utána a szavazatommal. Tehát örülünk azoknak a javaslatoknak, amelyek azonosít, beazonosítják a részvényeseket a határokon átnyúló bizalommal. Most akkor áttérik az utolsó pontomra, ez a vonatkozó felek által történt befektetés. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos védőmechanizmus, és pedig a kisebbségi részvényesek tekintetéből, hiszen így a tranzakcióban megvan a kisebb részvényeseknek is a lehetősége. Nagyon fontos ennek a részvényesi jognak az élettel való megtöltése. Hogy most összefoglaljam, hihetetlenül fontos, hogy az átláthatósági és elszámoltathatósági lánc sehol sem törjön meg a vállalat és a befektetők között. Ez a joganyag pedig véleményünk szerint jó irányba halad, éppen ezért támogatjuk ilyen nagy örömmel. Mindenképpen üdvözöljük a határokon átnyúló szavazómechanizmust a egységes belső piacon. Tisztában vagyunk vele, hogy a jó irányítás jobb helyzetbe juttatja a részvényeseket is. Meg vagyok győződve, hogy ebben a 10 percben sikerült valamennyire bemutatni, hogy eh, komolyan veszik a részvényesek a felelősségvállalási kötelezettségüket. A jövőben pedig valószínűleg eh, hosszú távú befektetésből is többet látunk majd, hiszen ez az európai polgárok és családjaik jövőjét is szolgálja. És most pedig szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy itt lehettem, én is elkészítettem egy részletes írott anyagot, és a titkárságon keresztül mindenki megkaphatja. Hogyha kérdéseik vannak, akkor pedig nagyon szívesen rendelkezésükre állok. Köszönöm. Köszönöm szépen. A negyedik felszólalónk Jean-Nicolas Capras, ő az ISS Europe igazgatója. Önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és köszönöm, hogy a proxy tanácsadókról beszámolhatok, a részvényesi képviseleti tanácsadók munkájáról. Én az ISS-t képviselem, amely egy globális cég, amelynek van Európában is képviselete. A kezdeményezéseinket főleg a részvényesi képviseleti tanácsadók elmúlt két évtizedes munkájából merítjük. Mi nem érezzük helyesnek, hogyha az irányelv minden részéről nyilatkozunk, mi csak a ránk vonatkozó részre szeretnénk koncentrálni. Először is hagyj mondjak néhány szót a proxik szerepéről. Mit is csinálunk? Segítünk az intézményes befektetőknek, hogy tájékozott befektetési döntéseket hozzanak. Például az ISS-nél ez azt jelenti. Van egy kliensünk, hogyha szeretne egy részvényesi ülésen szavazni, előtte összeállítunk neki egy jelentést, ez egy független elemzés, és egy ajánlást teszünk minden egyes megszavazandó részre. Lehet negatív ajánlást tenni, hogy ne szavazza meg a javaslatot, így segítünk a kliensünknek abban, hogy túlzott például irányító tanácsi <clears throat> díjazás megszavazzon, vagy a, az irányítás koncentrációját. A nemzeti szervezetek általában erős politikai lobbit folytatnak a proxy tanácsadók ellen, amit elmondtam, az lehet a magyarázata ennek. Mi támogatjuk az Európai Bizottságnak azt az elképzelését, hogy az átláthatóságot fokozzuk a proxy tevékenységet illetően, de a módot nem tartjuk elfogadhatónak, túl szorosnak tartjuk. Kevesebb, mint két évvel ezelőtt az ESMA egy önszabályzó módszert javasolt, és egy etikai kódexet. Hagy idézzek az ESMA végkövetkeztetéséből. Ez az ESMA nem kapott megfelelő bizonyítékot arra, hogy a proxy tanácsadók hogyan látják el tanácsokat, befektetőket és a kibocsátóskat. Ezért aztán az ESMA úgy gondolja, hogy a kötelező jellegű intézkedések bevezetése nem igazolt. Ma a szakbizottság arra kíváncsi, hogy mit gondolunk az irányelvekről. Nagyon alaposan átvizsgáltuk a piacot, de mi úgy látjuk, hogy a bizottság, amikor kérdőívet adott ki, a válaszadóknak kevesebb, mint 6%-a gondolta azt, hogy a kötelező intézkedések bevezetése jó ötlet. Az ESMA maga is azt gondolta, hogy a saját etikai kódex bevezetése a megfelelő. Elnézést, uram, mondja az elnök, ez az a dia, amit szeretett volna kivetíteni? Nem, a négyes dia. Hat proxy tanácsadó összefogott Európában, és bevezetett egy ilyen kódexet, Márciusban ültünk össze utoljára. A hat cég a hat proxy cég a legjobb gyakorlatokra egy közös közleményt fog közéadni, és hogy még inkább alátámasszuk ezt az önszabályzó móduszt. Az ESMA 2015-ben egy tanulmányt fog végezni ezzel kapcsolatban. Tehát szükség van arra, hogy a bizottság ilyen keménykező legyen. Az ESMA szerint nem nem azonosítottak be sem piaci összeomlás, sem piaci kockázatot. Mi a helyzet a költséghaszon elemzéssel? A haszon oldalon. Nem látjuk az irányelv hasznát. Mert alapvetően az átláthatósági igények már benne foglaltatnak a legjobb gyakorlatok összefoglalójában, és minden prox tanácsadó nyújtja ezeket. A költségoltalom viszont nagyon eltér a helyzet. Nagyon nagyok lesznek a törvény betartatásának a költségei. Hogy mi félék, ahogy mondtam, az általánosság már elérhető. Maga a jogszabályi szabályzati jellege, hogy mondjak egy példát, például monitorozni kellene a nemzeti proxy tanácsadókkal fenntartott kapcsolatokat. Ez nagyon sok időt és pénzt igényel, és gyakran jogi tanácsadók bevonását kívánja. Aztán azok a cégek, amelyek több tagállamban is működnek, mivel nem harmonizált az irányelvát átültetése a nemzeti jogban, nagyon nagy akadályokba ütköznének. Ezen kívül Közé kellene tenniük a tanácsadóknak, hogy ha eltér a véleményük a kliensétől, vagy a cég vezetésétől. de jelenleg ezt csak a kliens felé kell megtennünk, a MIFID és más pénzügyi irányelveknek megfelelően. Ez az alapvető követelmény jelenleg. Tehát a proxiknak a jelenlegi eljárási rendszerüket módosítani kellene, ez azonban nagyon nagy információs technológiai költségeket jelentene, és más szerkezeti költségeket. Ezek a költségek, ezeket vagy alábecsülte a bizottság, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a hatástanulmányában. Ezen kívül attól tartunk, hogy lesznek még más következményei is a megemelkedett költségeknek. Először is maguknak a proxiknak a költsége emelkedne, tehát az érintett igénybevevők számára drágább lenne a szolgáltatás. Aztán további koncentrációt eredményezne az iparákban, illetve nehézé tenni az új proxy cégek alapítását. Általában 50 alkalmazottnak kevesebbet foglalkoztatnak az európai cégek, úgyhogy ha úgy tetszik, ez egy KKV-szektor. Ezen kívül igazságtalan verseny alakulnak ki az Európai Unión kívül működő proxy cégekkel. Aztán van egy ironikus következménye is maguknak a nemzeti jogalkotóknak kötelessége lenne, hogy az országukban átvilágítsak ezeknek a pici-pici cégeknek a munkáját. Néha csak öt embert foglalkoztattam, hogy például Svédországban és Olaszországban az ilyen cégek. Végül az irányelv azt mondja, hogy a, szavazatá, a szavazatot garantálni kell. Ezt hogyan lehetne megtenni? Hiszen itt a szólásszabadságról van szó. Amikor a befektető megbízza a proxy céget, gyakorlatilag most cenzúráznánk ezt a döntését és a proxy cég munkáját. Tehát a következtetésünk, a proxy tanácsadók támogatják azt az elképzelést, hogy a transzparencia növekedjen ebben a szektorban, de szerintünk ezt már elértük. Mégpedig ön szabályzás útján, ahogy ezt az ESMA is javasolta, és azáltal, hogy az iparág összefogott az évelején. Charles de Montesquieu szavazával jövve. A fölösleges törvények gyengítik a szükséges törvényeket. Now, should the European Parliament... Ha az Európai Parlament mégis úgy dönt, hogy keménykező intézkedéseket vezetnek be, akkor szeretnénk hogy az irányelven megemlítésre kerüljön a legjobb gyakorlat, az elvek nyilvánossá tételének kötelezettsége, és hogy garantálják, hogy a profi cégekre nem rónak ki további hátrányos szabályokat. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen! Ha kívánják, elérhető önök számára a véleményünk, és megkaphatják a titkárságtól. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a világos üzenetet is. Az utolsó felszólaló Ludgard van den Berge, ő az Dát képviseli. Köszönöm szépen! köszönöm, hogy az ECODA pozícióját képviselhetem. Az ECODA az igazgató szervek Európai Konfederációja. Tíz percen van, hogy bemutassuk nézetünket a részvényesek jogaira szóló irányelv tekintetében, de szeretnék néhány bevezető megjegyzést is tenni. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy megkértek minket is, hogy véleményüket elmondjuk. Általában eddig igaz, igazából csak az igazgató tanácsokra figyeltek az európai jogalkotásban, és a vállalatok vezetésében most a részvényesek is több hangot kapnak. Egyetértünk azzal a diagnózissal, amit hallottunk, és egyetértünk a célokkal is. Utalni Kofferáti úr bevezetőjére, azt mondta, hogy az európai vállalatok vezetését meg kell újítani. Működik? Azonban úgy gondolom, hogy feltehetünk néhány komoly kérdés is. Hogy az itt javasolt javításoknak meg lesz-e a megfelelő eredménye. És szeretnék rámutatni, hogy miért gondoljuk azt, hogy nem. A részvényesek jogairól szóló irányelv szeretné javítani a vállalatirányítást. És pedig úgy, hogy a részvényesek jogait és kötelezettségeit jobban hangsúlyozza. Egyidejűleg az irányelv pedig a hatalmat eltúlja, és pedig úgy, hogy az igazgató tanácstól elmozdítja a döntési hatalmat nagyon sok igazgató kisebb bizottságára. Tehát igazából több tanácsot hoznak létre, hiszen a részvényesekre nagyobb hangsúly kerül. A kérdésünk az, hogy működik-e ez, és hogy elégséges-e. Hiszen igazából véleményünk szerint nem veszi az irányel figyelembe, hogy nagyon heterogén részvényes modellek vannak egész Európában. Igazából a szétszórt részvénytartás problémáját nem oldja meg a tőzsdényedzett cégek esetében. És azt mondanám, hogy ha megnézzük az intézményi befektetőket hosszú távon, tehát például biztosítókat, nyugdíj alapokat, akkor csökkentették Európában a vállalati részesedéseket. 2012-ben 28%-ról 8-ra. Tehát vegyük észre, nagyon heterogének a befektetők. De erre mindjárt visszatérek. Másodszorban meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk lebontani a akadályokat a, részvényesek el, a részvények ellenőrzése elő. Látunk elég sok akadályt. Tehát Nagy-Britanniában is nagyon szétszórtak a részvényesek. De ez nem szokás kontinentális Európában. Az első kihívás pedig az, hogy passzívak a részvényesek, kevesebb az aktív. Az aktív, mint az Aviva, miről az előbb hallottunk, vagy az IDGM, az európai modellt mutatja. Tehát, hogyha megnézzük például egy indexelt alap szerepét, akkor más látunk, mint amit hallottunk. Milyen gyógyszerek lehetnek? Tehát jobban oda kell figyelni a részvényesek jogaira, kötelességeire és átláthatóságára. De meg kell néznünk, hogy mivel tudjuk ösztönözni a részvényeseket, hogy felelősséget vállaljanak. Több jogot kell nekik adni, hogy kinevezhessenek, vagy elküldhessenek igazgatókat is. És engedjük meg, hogy egységesen fellépjenek. A kettes számú kihívás a következő. Ez nem csak a szétaprózódott, passzív, részvényes ügye, hanem a rövid távú gondolkodásé is. Ne felejtsük el, hogy Európában egy év a részvénytartás átlagos ideje. Tehát az év után, az év elteltével, az év közepén azt látjuk, hogy változnak a részvényesek. Tehát milyen lehetséges kiút van ebből? Sokkal inkább azt kellene megnéznünk, hogy miért nem működik ez a rendszer, és hogy, hogy, hogy hogyan tud jobban működni. Hogyan tudjuk motiválni a befektetőket a hosszabb távú befektetésekre. Ezen kívül a tőke menedzserek felelőssége is felmerül itt. És amíg ilyen rövid távú üzleti modellek vannak, addig eh, nem érünk el eh, jobb helyzetet a javasolt irányelvese. Egyetértünk abban, hogy eh, a menedzsereknek több felelősséget kell adni, de több kötelezettséget is, hogy a befektetési stratégiájuk átláthatóbb legyen. A harmadik kihívás pedig a befektetési lánc összetett volta. A javasolt irányelv megváltoztathatja ezt a helyzetet? Úgy gondoljuk, hogy itt nagyon jó javaslatok vannak. Az átláthatóság fontos lépés. Nagyon fontos, hogy elszámoltathatóbbak legyenek a befektetési menedzserek. Nem hiszem, hogy egy nyugdíjas mondjuk állandóan meg fogja figyelni a nyugdíjának az állapotát, mint egy befektető, egy intézményi befektető, aki befektet. Nagyon heterogén világban mozgunk, és itt vannak a hedge fondok. Tudnunk kell, hogy itt nem csak a jó gyerekekről van szó, az aktív részvényesekről, hanem olyan intézmények is vannak, akik rendszeresen figyelik a piacot nem szabad elfelejtenünk, és ez a negyedik hívás, azt a tényt, hogy Európában másfajta modellek is vannak. Sok országban más modellt látunk, hogyan veszik figyelembe a részvényeseket. Azonban amennyiben a részvényeseket ellenőrizek, akkor nem szabad visszaélni ezzel az ellenőrzési hatalommal. Tehát nagyon jó, hogy itt a lenti és a fönti része is koncentrálunk, tehát a nagy részvényesekre és a kis részvényesekre is. Mit tudnánk eh, itt tenni, hogy jobban ellenőrizhessük a részvényeseket? Szerintem meg kellene nézni, hogy eléggé független-e az igazgató tanács. Meg kell nézni, például a holding vállalat vezetését is, de meg kell néznünk a csoportos vállalat vezetési stratégiákat is Európában. Ez pedig egy olyan dolog, amelyet középtávú érdekek vezérelnek, de természetesen meg kell néznünk a csoportos irányítás modelljeit is. Megnéztük a kollégáimmal korábban a kapcsolt feleket is, az ECODA pedig érdekelt a hatékony igazgató tanácsokban is. A irányelvben sokkal hatékonyabb munkát követelünk. Tehát nem csak az fontos, hogy a részvényesek aktívan ellenőrizik az igazgató tanácsokat, hanem hogy az igazgató tanácsok is megfelelő ellenőrzésben részesüljenek. Tehát erre sokkal inkább koncentrálnunk kell. Hogyha azt akarjuk, hogy a vállalatok hosszú távon gondolkozzanak, hosszú távú befektetésekben, és aktív eh, monitorozó részvényesekre gondolunk, akkor itt a részvényeseknek igazából egy eh, szerepe van az egész megfigyelési folyamatban. Az egyetlen garancia pedig az, hogy eh, ne egoista legyen az igazgató tanács, hiszen Európában jogi kötelezettsége, hogy az igazgatók eh, a vállalati érdekeket kell, hogy képviseljék. Semmi jogi kötelezettség nincsen arra, hogy a részvényeseknek is a vállalat érdekeit kelljen figyelembe venni. Tehát a, a részvényeseknek nem érdeke feltétlenül a vállalat hosszú távú sikere. Egy aktívabb igazgató tanács előnye, például még az is lehet, hogy akik jól ismerik az üzletet, jól ismerik az üzleti környezetet, azok nyíltabbá és átláthatóbbá tehetik a vállalatvezetés és a stratégiák. Tehát három feltételt szabnék, sokkal jobban profi igazgatókra kell koncentrálnunk, ne haveri körökre, régi barátokra. Ezen kívül a részvényesek javaslatainak illeniük kell a stratégiához, garantiálnunk kell a függetlenebb döntéshozatalt. És mindenképpen több jogot kell adni a részvényeseknek, a kisebbségi részvényeseknek is az igazgató kinevezésekor. Szerintem a fő kérdés nem csak a részvényesek joga, hanem hogy hogyan működjenek jobban az igazgató tanácsok is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A felszólalást, most pedig a tagok kérdéseire térünk át. Egy 10-15 perces késésben vagyunk, tehát szeretném megkérni a tagjainkat, hogy nagyon rövid kérdéseket tegyenek fel. Kavada úr. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Jobb szerettem volna nem az első hozzászóló lenni, remélem nem leszek az egyetlen hozzászóló ugyanakkor. Nagyon fontos tevékenységről van szó, akár az országainkban, akár pedig az egész kontinensünkben, erről szóltak az előadók. Az utolsó hozzászóló asszonynak szeretném jelezni azt, hogy nagyon érzékenyen érintett az a egyensúly, amelyről beszélt. Ugye egy vállalkozás miből áll? A tőkéből, illetve a részvényekről, és a tőke dolgozik, amely, ugye, amely tőke ugye jövedelmet kell, hogy hozzon, és a dolgozóknak is a tulajdonlásai is meg kell, hogy jelenjen, szinte marxista szókincsel, tehát meg kell, hogy jelenjenek ők is, mert ezen kívül ugye többfajta befektetések vannak, van a pénzügyi befektetés, ezeket alának szabályozta az Európai Unió, eléggé jól, és aztán van a tulajdonosi részvétel a, a munkavállalók részéről, és vannak azok a részvevői a folyamatnak, akik a döntéseket hozzák, és hát attól függően, hogy melyik országról van szó, szó, a munkavállalók kisebb vagy nagyobb mértékben venne, vesznek részt ebben a döntés folyamati láncolatban. Na most az a jogalkotási eszköz, amelyről beszéltek, nyilvánvalóan azt mondották, hogy legyen világosabb. Erre van szükség a stabilitáshoz. És azt is tudjuk, hogy egyszerűségre, világosságra van szükség, nem szabad túlbonyolítani a folyamatokat, de az egyszerűsítésnek a keretében, illetve a világos mechanizmusoknak a fényében nem szeretném azt hallani, hogy a GDP előállításának a, má, a fele gyakorlatilag olyan embereknek legyen ö, szereplőül, ö, akik viszont nem vesznek részt a folyamatban. And then we... Köszönöm szépen. Először a kérdéseket meghallgatjuk, és utána lehetősége nyílik válaszolni. Hautalasszony. Köszönöm szépen. Szerintem kitűnőek voltak az előadóink. Nagyon érdekes és néhol megütköző véleményeket hallottunk, hogy mi lenne a helyes út. Szeretném tudni az első három hozzászólótól, hogy mit gondolnak a negyedik hozzászólásról, amely eh, nagyobb függetlenséget kívánt. Ezen kívül a többiek mit gondolnak Heron asszonynak a hozzászólásáról? Ha jól értettem, akkor a hosszú távú intézményi befektetőket, a unbroken chain of transparency, azt hiszem ezt a kifejezést használta az átláthatóság megtöretlen lánca. Erről, erről mit gondolnak a többiek? Elnök, köszönöm szépen. Többen nem kértek szót, hogy kérdést tegyenek fel, úgyhogy megadnám az előadóknak a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgot kérdezett, különösen Franciaországban igaz ez. Nagyon sok helyen a részvényeseket bevonják a társaság irányításába. Én Ezzel ellentétes álláspontot képviselek, a holland álláspontot, ami megint eltér a német állásponttól is, ahol a nagyobb cégek feljogosíthatják az alkalmazottaikat, hogy képviseletessék magukat az irányító tanásban, de ez inkább a szociális dimenziókat domborítja ki, de a képviselőjük nem lehet önmaga is munkavállaló, és nem lehet a szakszervezet tagja, ő egy független képviselő, aki pártatlan, ha ezt nem tartják be, akkor a részvényesek álláspontját fogja képviselni, pedig nem ez a cél. Ami a független irányító tanácsot illeti, nagyon fontos az, hogy a függetlenség ne sérüljön. Ne csak a társasági jogai, jogaira képviseljünk, hanem a munkavállalók jogaira is, szociális szempontból is. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen. Minden tiszteltem az önét, de hagyd mondjam el, hogy az ICGN tagoknak a 49%-a Európában dolgozik, 10 billió eurót képviselnek, és nagyon nagy intézményi befektetőink vannak, csak úgy, mint ö, alapkezelőink. 22 évvel ezelőtt megszületett az a kódex, amely a társaságokat ö, irányítja ebben a szerepben. Ezt hívják az E szekciónak, és ez az irányvonala minden egyes társaságnak. Ma kb. 12 különböző kódex van a világon, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a befektetők egyre komolyabban veszik a szerepüket. Az irányító tanácsok főleg a társaság érdekeit képviselik. Az ICGM, amikor júniusban az elveit adta, akkor először történt az meg, hogy egy teljes részt annak szenteltünk, hogy a befektetőknek mi a szerepe mert a befektetőknek is érdeke, hogy a társaság sikeres legyen hosszú távon. Köszönöm. Thank you as well. Köszönöm szépen. Öné a szó. Ami azt illeti, hogy az irányító tanácsnak mi a szerepe. Én ugyan a részvényeseket képviselem, de nyilvánvaló, hogy az igazgató tanácsnak is van szerepe most jelenleg képzéseket futtatunk nem igazgató tanácsi igazgatóknak. Ott inkább szociális munkáltatói viszonyokról esik szó, hogy lehet tartani a kapcsolatot jobban. Nyolc évvel ezelőtt én az auditálásról és a korrupcióról kérdeztem volna, és akkor az igazgató nagyon rémülten nézett volna rám, hogy ugyan miért teszem föl ezt a kérdést. Ez most már megváltozott, de még ma is van olyan találkozom, ahol nagyon megrémülnek a vezetők, hogyha találkozót kérünk tőlük. Néha meg is tagadják ezt és akkor az éves közgyűlést használjuk fel a kérdések feltevésére. Tehát most magasabb szintre emelkedett a párbeszéd. Elnök, köszönöm szépen, öné a szó. Just to add perhaps on the emphasis. Csak az igazgató tanács szerepét illetően. Amit Abigail mondott a tréningről. Fennáll annak a veszély, hogy csak a jogszabályokra koncentrálunk. Pedig nagyon fontos a helyes kultúra és mentalitás kialakítása. Tehát én azt mondanám, hogy ami ezt az irányelvet illeti, A kérdés inkább az, hogy szélesebb körben milyen támogatást élveznek az igazgató tanácsok. Ezt nem vizsgáltuk még meg. Elnök, köszönöm szépen. Kofferáti úr, szeretné lezárni? Nem? Nem. Mr. Kofferati, uh, one minute, please. Mr. Kofferati úr, egy perc. Kavada úr még szeretne hozzáfűzni valamit. Vous m'excusez, monsieur, monsieur Bocsásson meg, úr, köszönöm szépen a megértését. Szeretnék nyilvánosan megnyilvánulni, és Vandenberg asszonynak mondani, illetve a kollégáinak, akik pontosan megfogalmazták a dolgokat, azt mondották, hogy ugye világos, hogy én egy én egy európai ember vagyok, és ekként vagyok francia, nem fordítva. A dolog legyen teljesen világos. Én arra törekszem, hogyan lehet megérteni a nagyvállalkozásoknak az irányítását. Három olyan kérdés van, amely úgy gondolom, hogy buktató is lehet adott esetben francia vállalkozásoknál, de nagyon sok egyéb országban is. Olyan buktatókról van szó, amelyek nem ennyire gyakoriak mondjuk Németországban, amely a legkevésbé rossz modell, talán a legjobb modell mármint a német. Szóval az első nehézség az az első bökkenő az, hogy a befektetéseket nagyon gyakran rosszul, rosszul felügyelik és nagyon gyakran a mérleg felső részére koncentrálnak, és ezáltal volatilisá válnak a különböző tételek a mérlegekben. Ugye valaki azt mondja, hogy 3%-kal rendelkezik mondjuk egy tőzsdei jegyzett nemzetközi vállalkozással, de eladja ezen tulajdonlását, mert hogy jobbra gondol, jobb hasznosítása nem szabadna, hogy ezt egy adott esetben, és nagyon gyakran emiatt a vállalkozások ki vannak téve a rövid távú gondolkodás módnak, amely a befektetők egy részének a sajátja. Tehát úgy gondolom, hogy gondolni kell arra a nagy cégekre, nemzetközi cégekre, amelyek a középtávra gondolkodnak. De ugye van a, a KAK 40-es mutató, a NASDAQ mutató is itt tovább, tehát ezeknek a fényében kell, hogy ő többek között gondolkodjanak. Aztán következő szempont. Ugye van az első 30 legnagyobb vállalkozás, 30 éves pénzügyi tőkés rendszerben vett részt, tehát 30 évig tőkésített, és 20 olyan cég van, amely, nem, amely tulajdonképpen bizonyos értelemben összefügg a többi ciklusú cégek ciggel. Tehát tulajdonképpen itt egy olyan fajta cinkosság alakul ki, amely nem kívános véleményem szerint a rövid, illetve a hosszú távú gondolkodás szempontjából, mert hogy ez a két perspektíva azt eredményezi, hogy sokkal kevésbé függetlenek, mint a többiek. Láttuk ezt a Vivendi cégnél, meg másoknál is. A harmadik dolog, amely nem igazán jól működik Franciaországban, én magam is irányítottam több céget, állami céget, illetve magáncéget is, de az államiak is tulajdonképpen kereskedelmi magányoknak voltak alávetve. Tehát miről is van szó? Arról, hogy a, a, a munkavállalóknak a képviselete hogyan nyilvánul meg a vállalati érdekeknek a megtestesítésében. Nagyon gyakran ez a vállalati részvény, munkavállalói részvényes program nem igazán reprezentatív, vagy nem igazán képviseli a vállalatnak az érdekeit. Mert hogy ugye mit is jelent az igazgató tanácsi tagság? Az igazgatókat ugye a, a befektetők nevezik ki, és az igazgató tanácsokat nem csak a, a rövid távra nevezik ki, hanem éppességet pont ellenkezők a hosszú távra, a befektetésekre, a beruházósakra. És nagyon gyakran úgy vélem, úgy vélem hogy ez nem igazán sikerült volt Franciaországban, sokkal jobban sikerült ugyanakkor mindez a megoldás Németországban a családi vállalkozásoknak a révén és családi tőke vagyonoknak révén. Sur, Hagyd térjek vissza az ön hozzászólására, ami a a fogadtatást illeti, lehet, hogy rosszul helyeztem ki magam, de mégis én arra utaltam, arra gondoltam, hogy Franciaország egy igazi példa a munkavállalai részvényprogramokra az, MRP-re er ilyen, nem sok országban honos Európa szerte. Na most ez az egyik dolog. A másik a családi tőke, amelyre ön utalt. Valóban olyan dologról van szó, amelyet figyelembe kell vennünk. Nem igazán volt időm arra, hogy ezt a szempontot kifejtsem, de, de az ugyanakkor világos, hogy a családi vállalkozásokban ők nem akarnak inaktívak lenni. Hogyha el akarja kerülni azt az ember, hogy volatilis legyen a piac, és aktívan akarja ellenőrizni, azok, akik belül vannak, azok nagyon aktívak, és egyébként nekik van a legjobb hosszú távú sikerük. Okay. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Koferáti úr, megadom ennek a szót. Grazie Presidente, grazie nostri ospiti. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondanék a meghívott előadóinknak, akik nagyon nagy őszintességgel, nagyon különböző véleményeket fogalmaztak meg, egymástól is eltérően, nincs időnk itt most mindenre kitérni most, de majd a későbbiek során ezt megtesszük. Ugyanis a szavazása majd 2015 március végén kerül sor. Viszont azért engedjék meg, hogy néhány tételre visszatérjek röviden, mert hogy bizonyos dolgoknál azt hiszem, hogy röviden tudtunk csak, és tudok majd csak itt kifejezni gondolatokat, de hát időhiányában szenvedünk. Ugye van az a kérdés, amelyet Kavada úrt tett fel, és amelyre nyilvánvalóan az irányában nem tud választ adni, nevezetesen milyen súlya kellene, hogy legyen, illetve van a munkavállalói tulajdonlásnak. Na most ez az irányelv egy sokkal szélesebb témakörbe illeszkedik bele nevezetesen a vállalat irányítási témakörbe. Általában véve azt lehet mondani, hogy a munkavállalók ő, gyakorlatilag nem rendelkeznek irányítási feladattal, szereppel, gyakorlatilag az igazgató tanács nem veszi figyelembe az ő súlyukat, és hát ők viszik el a balhét, úgy, úgy mondjam, a hibákat, amelyeket a tulajdonosi kör fogalmaz meg, alakít ki, ő annak a kárvalotjai a munkavállalók nagyon gyakran. Márpedig ez az irányítási modell nem igazán teszi lehetővé azt, hogy ezen orvoságot találjunk, erre orvoságot találjunk. Az igazgató tanács a maga részéről rendelkezik valamennyi fontos és fontos információval, amelyekre már utaltunk, de ugyanakkor van az elméleti szerepe az igazgatótanácsnak, és van a valóságos szerepe. A kettő nagyon gyakran eltér. Vannak olyan vállalkozások, amelyek a kellő szabályozást állítják fel az eljárásokra de nagyon gyakran egyből átláthatjuk azt is, hogy mikor van eltérés a kettő között, az elméleti keret között és a gyakorlati megvalósulás között. Nagyon sokszor láttuk azt már, hogy nagy vállalkozások fájdalmas módon gyönyörű, gyönyörű terveket fogalmaztak meg a vállalati felelősséggel kapcsolatosan, és aztán kiderült, hogy elveszítették a későbbiek során a szava hihetőségüket, mert a megfelelő konkrét eljárásokat nem is dolgozták már ki olyan vállalatokról volt szó, amelyek nem tartották meg az összhangot a nagy szép nyilatkozataik között és a valós fellépések között, valós fellépéseik, tevékenységeik között. Gondolok itt alapvetően a környezetvédelmi nagy alapelvekre, és aztán a nem megvalósított szép elméletekre. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy a felügyeleti, az ellenőrzési feladatokat rögzítsék világosan, és mindezt az átláthatóságnak a keretében. A szankcionálástól sem szabad félnünk. A szabályok, a szankciók, az esetleges szankciók elrettentő hatásúak, és meghatározzák a szereplőknek a részvételét, a vállalkozásoknak a tevékenységét. Aztán ott vannak a jó gyakorlatok, nem elegendő, hogy csak szép nyilatkozatok szülessenek azokról, meg is kell, hogy valósuljanak meg kell találni a legmegfelelőbb egyensúlyt, de szabályozás nélkül azért azt tudjuk, a piac önmagában nem vezet pozitív folyamatokhoz, sőt, pont ellenkezőleg. Persze nyilván tovább kell folytassuk az egyeztetéseket, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk a megoldások között, és legyen világos, hogy a szabályok meddig kell, hogy terjedjenek, milyen szankciókat kell felállítanunk, de hogyha eljutottunk odáig, hogy az Európai Bizottság egy szövegjavaslattal állt elő, az annak tudható be, hogy a dolgok nem működnek jól. Persze a kép más és másként fest egyik országról a másik, egyik és a másik országban, de ugye ott van az igazi eltérés, hogy mit nyilatkoznak a vállalatok, és mit valósítanak meg hogyan lehet a munkavállalóknak a jogait újra megfogalmazni, és a tulajdonosokét is. Ha ezt a kettőt most megcsinálnak, akkor ettől azért nagy lenne a labilitás, de ezzel együtt nem szabad lemondanunk arról, hogy egy kódexet elkészítsünk, amely lehetővé teszi, hogy elősegítsük a felelősebb fellépéseket milyen szabályokra van szükség, hogyan találjuk meg az egyensúlyi pontokat, de vigyázat, ne tegyük ki magunkat annak a kockázatnak, hogy lemondunk a szabályozásról. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a ma elhangzott hozzászólásokat, de nagyon aggódom, nagyon aggódom, nevezetesen ugye megfogalmazott többször is az, hogy jobb lenne, ha semmiféle kényszerhatás, szabályozás nem lenne, már pedig mi pont ellenkezőleg gondoljuk a dolgot, nevezetesen a különböző determináltságokat rögzíteni kell, szépen végig gondolva előzetesen természetesen ezeket. Az Európai Bizottság elvégezte ezt a munkát, megfogalmazta a javaslatát, ez nem a véletleműve, éppen ezért nagyon fontos foglalkoznunk azzal is, hogy mik vezettek az oda, hogy az Európai Bizottság egy ilyen javaslattal állt elő. Köszönöm szépen, és mindenkinek kiváló munkát kívánok. Uh, Köszönöm szépen köszönetet szeretnék mondani még egyszer öt tiszteletre méltó felszólalónknak, hogy eljöttek hozzánk az Európai Parlamentbe, és szeretném a képviselőtársaimnak is megköszönni, hogy itt voltak ezen a nagyon fontos meghallgatáson. Köszönöm, és viszontlátásra! Thank you. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. There is another... van, van egy másik ülésünk is itt ezután. Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, akkor folytathatjuk az ülést. Most. Thank you for taking. Köszönöm szépen, hogy mindenki helyet foglalt folytatjuk az ülésünket a 30-as ponttal, amely egy eszmecsere az egyszemélyes, korlátolt felelősségű társaságokról. Szeretném De Grandes Pascual úrnak átadni a szót, aki az előadó. Sí, presidente. Eh, me gustaría plantear una cuestión de orden. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy ügyrendi észrevételem lenne, ugyanis ez az első nap, amikor ezmecserét folytatunk ebben a témában. Éppen ezért szeretném, hogyha az Európai Bizottság elsőként szólna hozzá, és utána szólnánk mi hozzá, és hallgatnák meg a politikai frakciók, illetve az egyéb képviselőket, nem tudom, hogy elfogadható ez a javaslat, lehet, hogy másként gondolt el a menetet, de én ezt javasolnám. I don't think there is a... Nem hinném, hogy probléma lenne ezzel a javaslattal. Tehát akkor szeretném átadni a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy jön a prezentációm is. Jó napot kívánok! Pátó Mikocsnak hívnak, és az igazságügyi főigazgatóságon dolgozom a cégügy részlegen. A prezentációm kontextusával kezdeném. Az összes vállalat 98%-a kisvállalat. Csupán 2%-uk aktív határokon átnyúló módon. Tehát, hogy más országban is létrehoznak vállalatot. Úgy gondoltuk, hogy ez nagyon alacsony szám. Nagyon, túlságosan alacsony. Úgy gondoljuk, hogy itt lehet mit javítani, hogy több vállalat legyen, és hogy jobban kihasználjuk a belső piac potenciáljait. amikor munkahelyekre van szükség és növekedésre, ki kellene hangsúlyoznunk az európai vállalkozási szellemet. Ez pedig azt jelenti, hogy a fiataloknak kell vállalatot alapítani. Hiszen látjuk, hogy a vállalat alapítások száma alacsonyabb, mint a versenytársainknál. Tehát az Európai Unióban kevesebb vállalatot alapítanak, mint a globális versenytársaink esetében. Meg kellene könnyítenünk tehát a vállalatok és főleg KKV-k alapítását. Főleg a digitális korban nagyon lényeges ez, amikor szinte minden az interneten történik. Tehát interneten születnek a szerződések, a pénzt interneten utalnak át, utalják át, a cégi jegyzékeket, üzleti jegyzékeket is online találjuk meg. Digitális korban élünk. Nagyon nehéz, nagyon nehéz elképzelni, hogy vállalatokat nem lehet online alapítani Európában. Cruz biztos asszony találkozott a legsikeresebb fiatal vállalkozókkal, és egy egyszerű kérdést tett fel nekik, hogy mit lehet tenni, hogy a vállalkozási és az innovációs szellemet Európában növeljék. És az egyik válasz az volt, hogy a lehető legalacsonyabb tőkével, a lehető legalacsonyabb követelmény rendszerrel online lehessen vállalatot alapítani, amelyek határokon átnyúló módon tevékenykednek. Tehát hogyan válaszoljunk ezekre a kihívásokra. Megvan az az opciónk, hogy semmit sem csinálunk, van egy status quo, és ebből aztán nem lesz több munkahely, nem lesz több növekedés. Megpróbálhatjuk a követelményeket harmonizálni, ami az összes KFT-re vonatkozik, de ez nagyon-nagyon bonyolult lenne ha figyelembe vesszük a különböző tagállamok egymástól eltérő jogi hagyományait. Tehát úgy gondoltuk, hogy a kihívásra adandó legjobb válasz az lenne, hogy javaslunk egy egyszemélyes társaságot. A javaslat mögött az áll, hogy bátorítsuk a határokon átnyúló üzletet, a befektetéseket a digitális korban. Tehát mi is van ebben a javaslatban? A javaslat tartalmazza a határokon átnyúló vállalat alapítás szabályait, tehát egy közös nevet, a cégjegyzékbe való bejegyzés mintanyomtatványát, online regisztráció van, alacsony kötelező tőke, és a hitelezők védelmében közös szabályok, és a menedzsment védelmében is közös szabályok vannak. Tehát így az egyszemélyes KFT-t a tagállamok is bevezethetik a saját nemzeti rendszerükbe egy olyan cégformaként, amely az egyéb nemzeti formákkal együtt működik a vállalkozók számára, pedig érdemes megnézni, hogy egy egyszemélyes KFT megfelel nekik, -e, vagy nem felel meg nekik. Tehát ez egy tipikus KKB. Tehát egy magán KFT, amely egy tagállamban létrejön, és utána létrehoz egy lányvállalatot egy másik tagállamban, amelyet meg lehet tenni, hiszen a 28 államban ez lehetséges. Tehát nézzük meg, hogy ez esély-e, avagy veszély. Sokat hallottunk erről a javaslatról, hogy Igazából ez fejreállítja a dolgokat, de szerintünk nem, szerintem inkább modernizál. Hiszen a nemzeti cég törvények megváltoztak, egyszerűsödtek az elmúlt évek alatt, a legtöbb cég már regisztrálhat online, a minimális tőke pedig egy euró. Megfigyelhetjük, hogyha megnézünk egy másik diát, hogy mi a helyzet. Néhány tagállamban lehetséges könnyen vállalatot alapítani, bizonyos garanciák is csatlakoznak ehhez, azonban ez most a kezdet, és mi egy nagyon alacsony kezdőtőkével számolunk. Ugyanez vonatkozik az elektronikus bejegyzésre is, már megvan ez a 28 tagállamban, és ezeket pedig össze lehet majd kötni. Már elektronikus módon lehet az adatokat elküldeni, de nem feltétlenül az alapítótól. Ezen a dián látszik, hogy a közvetlen online regisztráció az alapítótól a cégjegyzékig már 16 államban, de vannak kivételek. Ezek itt piros színnel kerültek jelölésre. Tehát mit is javasolunk a bejegyzéshez? Alapvetően arról van szó, hogy legyenek nemzeti törvények, hogy hogyan lehet egy céget azonosítani, az egyetlen dolog, hogy létre lehet hozni távolról is egy céget, tehát nem, nem kell fizikailag jelen lenni. De hogy ezt most egy tagállam saját maga hogy szervezi meg, az a tagállam saját szabályaitól függ. Tehát lehet egy jogtanácsadó a bejegyző, lehet egy közjegyző, vagy pedig kinevezhetünk egy olyan kontaktuspontot, ahogy eljuthatunk a cégbírósághoz. A lényeg az, hogy az alapító, és ez a legfontosabb, rendelkezzen ezzel az eszközzel, hogy a vállalatot könnyen megalapíthassa interneten, és nem feltétlenül a saját tagállamában. Tehát ez így nézhet ki hogyha el akarunk kezdeni egy egyszemélyes KFT-t, tehát bejegyezzük, akkor eh, a társasági törvények kivonatát megkapjuk, és hogy ne legyen hiba, a nemzeti törvények értelmében tehát egy tagállamban nem lehet ezt regisztrálni, hiszen 28 különböző cégjegyzék van. Tehát mindenképpen megkönnyítjük a dolgot, hiszen így sokkal könnyebben kijutunk külföldre a vállalatunkra. És nagyon fontos az, hogy ezt egyszerűen megtehessük. Sok vita volt itt a bejegyzés és a székhely között, technikailag, hogyha több székhely van a cégnek, akkor azokat ott be kell jegyezni. Tehát pillanatilag azok a vállalatok, amelyeknek több országban van telephelyük, azok tarthatják a fő székhelyet mondjuk egy német cég Németországban. Így a munkavállalók részvétele is, a nemzeti jog kérdése. Igen, hogy működik, ez működik azért, mert ez egy nemzeti forma, tehát nem nemzetek feletti forma. Éppen ezért nincsenek, nincsen részletezve az, hogy a cégbírósághoz hogyan juttatjuk el az adatokat. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet az önfoglalkoztatással, a postaláda cég veszélyével. Igazából a társasági törvény nem szokta megakadályozni a csalást, hogyha valaki az önfoglalkoztatással visszaél. Nem látjuk azt, hogy összefüggés lenne egy egyszemélyes KFT és egy csaláson alapuló önfoglalkoztatás között. A bizottság természetesen támogatja bármely székformával történő visszaélés elleni harcot. Tehát igazából a kényszerített önfoglalkoztatást, a postaláda cégeket nem támogatjuk. Köszönöm szépen. I think Mr. Kurt... Azt hiszem, hogy köszönetet kell, hogy mondjak, és azt hiszem, hogy de Grandes úr szeretné folytatni. Sí, gracias, señor presidente. Y muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak is, hogy voltak szívesek elmondani a felvezetőt úgy, ahogy azt kértem. Úgy gondolom, hogy a bizottság megnyilvánulása nagyon fontos, mert hogy ez egy politikai elszántságról tett tanúbizonyságot és elkötelezettséget hallhattunk-e szavak mögött. Megszületett tehát egy javaslat, és volt már olyan, hogy meghirdettek különböző politikákat, de ugyanakkor aztán a későbbiek során kiderült, hogy a politikai elszálltság nincs meg az adott javaslat mögött. Nem így van ez most ezúttal. Jó lenne, hogyha ez a javaslat sem tűnne el úgy, ahogy eltűnt annak idején az európai jogállású magánstatutumú vállalkozás, ugye, amely nem vezetett sehova a javaslat után. Éppen ezért ez az egyszemélyes KFT javaslat ki van téve ugyanazon veszélyeknek, mint annak idején az Európai Societas. Lényeges itten ügyelnünk a minőségbiztosításra, a tulajdonosok és hitelezőknek a védelmezésére, és hát a, arra is többek között, hogy a bejegyzett székhely és az üzemeltetéje, az ügyvitelnek a székhelye hogyan esik egybe. Ezek mind olyan kérdések, amelyek annak idején a Societas Európeásznál fentűntek, és amelyek itt most visszaköszönnek. Éppen ezért azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ez a szöveg javaslat, ez tovább élne, és megszületnének a szükséges kompromisszumok azért, hogy a dolog életképes legyen. Na most ezt csak felvezetőként mondtam, kedves képviselő kollégák, ez most egy első eszmecsere, és akkor most kitérnék arra, hogy mennyire fontos ez a javaslat a gazdasági növekedés, az egységes piac szempontjából is, és ez megtámogathatja a kkv tevékenysége mellett futó egyéb tevékenységeket is. Az ilyenfajta jogállású vállalkozások, tehát az egyszerűen kfd gyakorlatilag nagyon sok milliónyi vállalkozást érinthet a 20 millió KKV mellett, mint egy 6 milliót akár. És hát gondoljunk itt arra is, hogy határon átnyúló tevékenységekről van szó. Lehet spórolni a költségekkel, lehet csökkenteni az administratív feladatokat, egy ilyenfajta megoldásokat, tehát alkalmazkodik ez a fajta megoldás a digitális új világunkhoz. Természetesen a digitális program egy kiemelt prioritást jelent az Európai Bizottság megközelítésében a következő öt évben. És át kell látnunk azt, hogy újabb és újabb vállalkozási típusok alakulnak ki Európában, éppen ezért nagyon fontos az, hogy a kellő keretek megadódj, meglegyenek, és hogy a jogbiztonság is megadassék. A modernitás is kihívás. Ezt is biztosítani kell a kellő garanciákkal a jog terén. Ami pedig a bejegyzést illeti, a nyilvántartását az egyszerűen kávéknek. Úgy gondolom, hogy a szövegjavaslat egy hasznos és jó irányba mutató javaslat, de nagyon kíváncsi lennék most a képviselőknek az észrevételeikre, és hát hagyj jelezzem azt is, hogy már megkerestem, illetve felvettem a kapcsolatot a civil társadalom képviselőivel, mert hogy ugye olyan temékenységről van szó, amelyet nem lehet csak úgy kezelni a távolságból, nem, mindenképpen arra van szükség, hogy a részes felek, érintett feleknek a véleményeit kikérjük, és ezek után tudjuk majd megfogalmazni az Európai Uniós javaslatot és az alapjavaslatnak a módosításáit, tehát figyelemmel az érintetteknek a véleményére. Remélem, hogy megtaláljuk a kellő munkakereteket, és így módon a kompromisszumoknak is tereket tudunk nyitni, és ezáltal tudunk majd egy jó megoldásra jutni. Hagyj emeljek ki néhány kérdést, amely a részes felek részéről merültek fel, és amelyek adott esetben eltérő véleményeket is mutattak a bejegyzés, az im, tehát az elektronikus bejegyzésnek az igénye, ez az egyik olyan kérdés, amely felmerül, illetve az a ügyvitelnek a székhelye és a bejegyzett székhelynek az elkülönülése, ez is egy nyitott kérdés. A tőkének a kérdése, a minimum tőke követelmény a megfelelő megoldást kell, hogy hozza, ugyanúgy, mint a solvency irányelv esetében. Aztán az osztalékoknak a felosztása szintén egy rendezendő kérdéskör. Munkavállalóknak a körülményei, ez is egy érdekes és fontos szempont, és az is lényeges, hogy ez az irányelv egy olyan társasági formáról rendelkezik, amely egy új és pluszban jövő társasági forma lenne, amely ráépül a korábbiakra, és ha nem tünteti el a korábbiakat, a SUP vagy SUP, SUP rövidítése hangatlan, mint hogy ez a latin rövidítés, vagy a latin kifejezésnek a rövidítése, a Societas Unius Personae-nak a rövidítése. Tehát figyelembe kell venni ennek a keretében azt, hogy tapasztalatoknak az alapján az új társasági forma egy hozzáadott értéket fog jelenteni az Unióban. Tehát ezen kezdtem el dolgozni, ezen fogok dolgozni kitartó módon, és nagyra nyitom a fileimet azért, hogy meghalljam a kollégáknak, frakcióknak a véleményét, észrevételeit és a civil társadalmét is, illetve a gazdasági vállalkozókét is. Tehát most itt tartunk, úgyhogy nyitott vagyok, a kollégák szavaira, illetve a frakcióknak a szavaira, véleményére, és nem szabad, hogy olyan irányba vigyük el a dolgokat, amely szigetelne minket, hanem pont ellenkezőleg arra van szükség, hogy beépítsük mindazon tételeket, amelyekben meg tudunk állapodni, azért, hogy életképes tervezettel tudjunk előállni. Regner has the... Köszönöm szépen, Regner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy együtt fogunk működni, mert meg vagyok róla győződve, hogy ez egy nagyon érdekes vita lesz, amely nyilván nagyon éles összeütközéseket hoz majd magával. Én igazából azt szeretném, hogyha az Európai Parlament nem tenne ezzel kapcsolatban javaslatot, meg is mondom, hogy miért. Először is a bizottság céljait, illetve kitűnőek a kitűzött célok, és nagyon fontos az, hogy harmonizált legyen a belső piac, nagyon fontos az, hogy a vállalkozásokat ö, egyszerű módon lehessen megalapítani az Unióban. Valójában jó a szándék, de ettől még rossz lehet az eredménye. Ezért én úgy gondolom, hogy az, hogy magasabb foglalkoztatást érjünk el ezzel, tehát a munkahelyteremtés, a növekedés támogatás az nagyon fontos, de cinikus olyan országokban, ahol különösen a fiatalok közötti munkanélküliség elviselhetetlenül magas cinikusabbból kiindulni, hogy majd kitűnő munkahelyeket teremtenek, és felkurblizzák a gazdaságot kizárólag azzal, hogy cégeket alapítanak a fiatalok, ehhez dinamikus piacra van szükség, és ugyanakkor a jogi kereteket is meg kell vizsgálni. 2012-2013-ban volt néhány konzultáció a társasági joggal kapcsolatban, ez egy online konzultáció volt, mindenki hozzájárulhatott, de különösen a gazdasági szereplők lehetőséget kaptak arra, hogy nyilatkozzanak. Bár online konzultáció volt, a civil társadalom nem nagyon járult hozzá. És sajnálatosnak tartom. Hiszen az intelligens megoldás az lett volna, hogyha minden részlet bevonunk, de sajnos a javaslatokat leszavazták a tanácsban. Természetesen a következő hetekben és hónapokban sokat fogunk foglalkozni azzal, hogy a székhely és az administratív székhely két külön helyen jelenhessen meg. Én mindig megpróbálom ezt javasolni, önök is említették hogy a különböző tagállamokban ismert okoknál fogva föl kell vennünk a harcot az adócsalás ellen. Ezért aztán nagyon fontos az, hogy maga a székhely és az adminisztratív székhely elkülöníthető lehet, tehát én szeretném, hogyha a nemzeti adórendszereket is így közelebb hozhatnánk egymáshoz. Aztán a társalkotó, jogalkotói probléma, ez is egy probléma. Nyilvánvalóan, hogy újra és újra fel fog jönni a következő vitákban. Nagyon fontos az, hogy nem mindig csak azt hangoztassuk, hogy ne féljetek, ne, ne tartsanak ettől. Arról is szó van, hogy lehetőségeket kell nyújtani. Ugyanott tartunk, mint a szolgáltatás irányelvvel. Párhuzamos struktúrákat próbálunk létrehozni, aminek nem az lesz a hatása, hogy a legbarátibb struktúrákat választjuk majd, hanem az olcsóbb struktúrákat. Aztán a jogi alap. Ez is problémás szerintem. Igazából arról van szó, hogy a székhely kiválasztásával kapcsolatos eljárás hogy néz ki. Jelenleg, amik léteznek jogszabályok, ezt teljes mértékben a feje tetejére állítjuk, például a 352-es cikket, amely jelenleg irányító. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúlt a hozzászólásom, és remélem, hogy a jövőben ez nem így lesz, de nagyon sok fenntartásom van ezzel a javaslattal kapcsolatban. Például a kártérítés embereknek a kérdése. Hogyan lehet a jogvédelmet biztosítani, a fogyasztók védelmét biztosítani? Én nem egészen értem, hogy 28 különböző jogrendszerrel ez hogy valósítható meg, melyik jogrend a mérvadó. Önök minnyáján tudják, hogy európai szinten léteznek az interkonnektorok, ez a vállalkozási regiszter, de ez egy nagyon messze mutató javaslat. De még nem teljesedett ki. Nem létezik ez a regiszter végleges formájában, úgyhogy így aztán a cégek az egyik államból a másikba el tudnak bujkálni, hogyha a bizottság jelenlegi javaslatát követjük. Aztán a minimális törstőkét illetően egy euró. A nemzeti jogalkotóktól nem várhatjuk el, hogy ellenőrizzék ezt a helyzetet, hiszen így a jelenleg létező szigorúbb nemzeti normákhoz képest túlságosan versenyképes az európai szinten megengedett egy euró. Aztán még mit mondhatnék? Talán egy utolsó megjegyzésem lenne. Nevezetesen a formulákat illetően, hogy milyen standard formális követelményeknek kell megfelelni. Itt kicsit kidolgozottabb kellene, hogy legyen a munka, és magában a javaslatban nem jelenik meg, hogy hogy nézzenek ki a nyomtatványok például. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kitűnő az elképzelés és gyönyörűségesnek tűnik első látásra, de hogyha az ember óvatosabban átolvassa, akkor nagyon problémás a fogyasztók számára, felhasználók számára és mindenki számára, aki szigorúbb nemzeti jogszabályokhoz van szokva. És természetesen itt nem csak természetes, hanem jogi személyekről is beszélünk, és azt hiszem, hogy ezt is fel kellene vizsgálni. Köszönöm. Thank you, madam, for your Köszönöm szépen ezt a jó összefoglalást. Господин председател, уважаеми колеги, различията в националните законодателства. Köszönöm. A hagyományok a különféle tagállamokban nagyon eltérőek a cég alapítások között, és nagyon eltérőek lehetnek a kapcsolatok is, ügyfelek és partnerek között, tehát eltérő feltételek vannak a külföldi befektetések esetében. Tehát például a hitelképesség, a hitelesség, és így tovább. Ez pedig további költségeket jelenthet. Az egyszemélyes KFT egy olyan forma, amely esetleg megfelel a kkv szükségleteinek is. És megkönnyíti az egységes európai belső piacra való bejutást. A rugalmasság adott, a cég véleményem szerint jó, illetve a cég forma szerintem jó, és bátorítja a vállalat alapítást, bátorítja a vállalkozókat. Ezen kívül még az administratív terheket is csökkenti az Európai Unión belül. Ami pedig az online regisztrációt jelenti, szerintem legyünk nagyon óvatosak, hiszen ezt ellenőriznünk kell. Tehát nagyon fontos az, hogy a személyes adatokat védjük, és nagyon fontos az, hogy ne lehessen visszaélni a személyes adatokkal. Néha a közvéleményt félre is lehet vezetni, hiszen itt igazából egy párhuzamos cégformát vezetünk be, amely a jelen kst k mellett párhuzamosan létezne. Javaslom, amit a bizottság javasol, hogy a hitelezőket megfelelő módon védjük úgy, hogy ellenőrizzük a cég éves beszámolóját, mérlegét, és ellenőrizzük rendszeresen, hogy a cég fizetőképes. De támogatom azt, hogy egyszerűsödik. Nem leszek hosszú. Aki a bizottság részéről beszélt, itt a 31-es pont alatt majd hallgassa meg, hogy mi lesz a mondandó. Köszönöm szépen. Monsieur le Président. Elnök úr, ellenzem ezt a javaslatot két oknál fogva. Ez az irányelv tervezet ugye az egyszemélyes KFT-t kívánja létrehozni, a formaiságok szempontjából az 50-es cikkét veszi a az EUMS-nek alapul ez a javaslat, amely a szabad letelepedésre ö, alapozódik. A 200 ö, a 352-es cikket kellett volna alapul venni, amely előirányozza, hogy a tanácsnak egyhangulat kell ilyen kérdésben döntenie. Úgy gondolom, hogy egy, egy, egy antecedens, egy előtörténete is lehetne hivatkozni, amely ö, tekintetben az Európai Bíróság egy korábbi határozatát hozta meg mégpedig az 352-es cikkre alapozva egy olyan ügyben, amely nagyon hasonlít erre az ügyre, és nem egy másik cikkre alapozott a bíróság, mint ahogy azt igényelte az Európai Parlament, mint felperes, és amely vesztes félként került ki a folyamatból. Bizonyosként még tudom még hozni a 40 és 44-es cikket a bírósági határozatból, és az egyik olyan tétel van, amelyet itt hivatkozáskor hívhatjuk. Új jogi formáról van szó, amely felül kerekedik, vagy felé települ a már meglévő nemzeti meg, meglévő formáknak. A 352 szikre kell hivatkozni, mondja a határozat, és közelíteni kell a tagállami jogalkotási eszközökhez. Ha ez megadatik, akkor az irányelvet ö, ilyen irányba lehet megalapozni. Viszont itt most egy új jogi formáról van szó, amely felül írja, tulajdonképpen felé kerekedik a korábbi tagállami jogi formáknak, tehát a 352-re kellene hivatkozni. Ami pedig az érvemi kérdéseket illeti, gondolom, hogy az erénye a javaslatnak a rugalmasság, de ugyanakkor viszont nem megfelelő a megoldási keret, amelyet kialakít. Példa, először is rendelkezik arra, arról, hogy egy személy hozhatja létre egy elektronikus beadványon, anélkül, hogy fizikailag az illető megjelenne a bejegyző intézmény előtt, ami túlságosan leegyszerűsíti a folyamatot. A bejegyzése három nap áll rendelkezése. Ez nem teszi lehetővé a tagállam számára, vagy az államok számára, hogy a kellő ellenőrzéseket elvégezze. Ami a törzstőkét illeti egy erónyi, ez egyszerűen nevetséges. Negyedik példám pedig az, hogy az ö, egyetlen egy tulajdonos úgy dönthet, mint részvényes, hogy a közülést nem hívja össze, ez aggódó, tehát egyet, egyáltalán azt kell, hogy mondjuk, hogy az egyedüli tag, ez egyszerűen abszurdum, ha bár ez már filozófiai kérdések irányába viszi el a dolgokat. Na most, az ügyvitelnek a székhelye és a bejegyzett székhelynek a különbsége nyilvánvalóan a visszaéléseket teszi lehetővé, tehát gyakorlatilag itt olyan postafiók cégek jönnek majd létre, amelyek mint a szél elillannak majd, és az államokat nem te, államoknak nem teszi lehetővé ez a megoldás, hogy a felügyeletet gyakorolják, és hát a társasági jog szempontjából is a tagállami jogszabályok alól ki tudnak majd bújni, csak úgy, mint az adózási szabályok alól és a társadalmi biztosítási szabályok alól, gyakorlatilag a szociális dömpingnek a keretébe avat, lép, irányult be, vagy lép be ez a dolog. Úgy gondolom, hogy a szubszidiáltást is teljes mértékben szemponton kívül hagyja. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Sok mindent elmondtak már, de el kell, hogy mondjam, hogy egyetértek Régner asszonynal. Aggasztanak itt engem bizonyos dolgok. Tehát, hogyha létrehozunk egy európai társaság formát, hogy megkönnyítsük a határokon való könnyebb áthaladást, ez az oka annak is, amit van már európai társaság, mint például az Euró, a Societas Európa. Az új cégformák szerintem most az új cégformának is figyelembe kell venni a munkavállalói jogokat. Tehát nem azért vagyunk ma itt, hogy tisztességes viszonyok között előmozdítsuk a szabad mozgást. Ellenkezőleg. Szeretnénk ösztönzőket adni a cégeknek, hogy megkerüljék a nemzeti törvényeket, megkerüljék a kollektív szerződéseket, a pénzügyi törvényeket. Ettől félek. Hogyha egy eh, vállalat egy országban be van jegyezve, ott, ahol a fő tevékenységét folytatja, és el akar menni egy másik országba, akkor ez általában eh, tényleg csak postaláda cégként fog működni. Hogyha egy tagállammal regisztrálunk, akkor általában ott fognak a cégek regisztrálni, ahol a legalacsonyabbak az adók, ahol a legalacsonyabb a munkavállalók védelme, tehát nyilvánvalóan aggasztó dolog ez. Tehát engem az aggaszt, hogy oda fognak menni a vállalatok, hivatalosan ott lesz a székhelyük, ahol a legalacsonyabb az adó, és a legalacsonyabbak a szociális normák. És egy másik országban tevékenykednek. Tehát itt most elkezdenek az országok azzal versenyezni, hogy hol olcsóbb az adó, hol rosszabbak a munkakörülmények. Gyakorlatilag ez a javaslat igazából egy nem tisztességes mozgást indítana el, ahol nagyon alacsony a szociális mobilitás. Elég problémánk van már például a hajózásban, a tengeri szállításban, a légi közlekedésben a olyan dolgozókkal, akik alul fizetettek. Hát szerintem tényleg így akarjuk a belső piacunkat nagyobb sebességre kapcsolni? Szerintem ezzel nem lehet majd. Remélem, hogy Madame, illetve Régner asszonyhoz képest is nem túl szerencsés az ötlet. Köszönöm szépen. Zviefka úr. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jót tett szerintem, hogy az első eszmecsere után számos aggályt hallhattunk. Egy új cégformába kapcsolatban. A következőt szeretném elmondani önöknek. Az a dolgunk, hogy a belső piacot tökéletesítsük, olyan lehetőségeket keresünk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kitaláljunk a zsákutcából. Másodszorban pedig, hogy eh, hogyan érhetjük el azt, hogy a legnagyobb problémáinkkal megküzdjünk, és a legnagyobb problémánk pillanatnyilag a fiatalok munkanélkülisége. Nagyon sajnálom, de Grandes Pascal urat, a jelentéstevőt, hiszen neki kell megbirkozni ezen a nagy felelősséggel. Remélem, hogy tudunk neki majd segíteni. Számos kérdésre kell majd válaszolnia. Eveli Régner is feltett egy pár kérdést. Kérdései nagyon megalapozottak. Azonban mégsem értem ezt a megközelítést, hogy azt mondom, hogy ellenzem, mert rossz. Hogyha hallatom a kollégáimat, akkor néha az az érzésem, mintha megőrült volna a bizottság. Hogyan lehet egy ilyen őrült ötletet kiagyalni, amiben ennyi veszély van? A bizottság már többször bebizonyította, hogy nem őrült meg. Benyújtott már olyan javaslatokat is, amelyeket mondjuk esetleg nem dolgoztak ki teljes részletességében, de pont az ilyen tervezeteken való további munka segít abban, hogy a problémákat kiköszöböljük. Nekünk az a dolgunk, hogy pozitív eredményünk legyen. Ami most van, az arra emlékeztet, amikor legelőször vitáztunk például az európai adásvételi jogról, akkor ugyanez volt. Formálisan tanálkoztunk, akkor informálisan is találkoztunk, az igazságügyminiszterekkel aztán volt egy eszmecsere, még az akkor 27 tagállam között. Aztán pedig a szakbizottságunkban ugyanez volt a helyzet. És azt mondták, hogy ne nyúljunk hozzá. De aztán a második menetben megállapítottuk, hogy igenis lehet megoldást találni. Olyan megoldást, amely kimozdíthat minket a holtpontról, és hogy létrehozhatunk egy jó eszközt. Most ugyanez a helyzet. Aktívnak kell lennünk, a bizottságnak meg kell hallgatni a kérdéseinket. Természetesen jó válaszokat is kell a kérdéseinkre adni. Az előadó nem csak politikai álláspontokat képvisel, hanem megpróbálja azt is, hogy támogatást nyerjen, megoldást találjon problémákra. Kell NGO-kkal találkoznia, civil szervezetekkel találkoznia, meg kell próbálnia, hogy minden érdekeltnek megfelelő választ adjon. Tehát nem lehet olyan választ adni, hogy rossz, kivel a kukába. Nem, nem. Igenis, megérdemli ez az anyag, hogy tanulmányozzuk, és hogy kijavítsuk a fogyatékosságait. A tagállamok egy lehetséges átültetés után lehet, hogy konkurensé lesznek egymásnak, de most nem azok. Hát most is konkurensei egymásnak. De most más területekre is kitérnék, tehát például a szociális területre. De ezek mind olyan dolgok, amik megvannak már. Megvan a verseny. Mi mindig úgy teszünk, mintha belső piacot akarnánk, aztán nem akarunk, mindenki saját kertecskéjét gondozza. Így soha nem lesz konstruktív megoldás. Éppen ezért ezeket a kérdéseket be kell gyűjteni, meg kell szívelni a javaslatokat, és megoldást kell találnunk. De ne jelentsük ki kezdetektől fogva, hogy ez lehetséges. Megérdemli a figyelmünket, és van, amit javíthatunk közter. Még akkor is. Még hogyha nem hiszem, hogy a bizottság megőrült volna, akkor is van néhány fenntartásom ezzel a javaslata kapcsolatban az egytagos KFT-ket illetően. Munkahelyekre van szükségünk, növekedésre. De az, hogy egyetlen emberből álljon a társaság, ez a javaslat egy azon alapszik, egy olyan ideológián, amit én megkérdőjelezek. Nevezetesen azon, hogy a foglalkáztatási piacon túlságosan szigorúak voltunk a múltban, és ezért most megkönnyítjük a vállalkozásoknak, hogy alapuljanak, és így megkönnyítem a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. De ez az alapproblémát nem oldja meg Európában. Ezen kívül Németországban vannak tapasztalataink. Volt egy úgynevezett agenda politika, aminek az volt a célja, hogy a munkapiacot dereguláljuk, az úgynevezett én KFT-ken keresztül. Az volt az elképzelés, hogy mindenki saját vállalkozást alapíthasson, tehát teljes mértékben kudarcot vallott ez a vállalkozás, úgyhogy nekem továbbra is fenntartásom van azzal kapcsolatban, hogy az, hogy megkönnyítjük az embereknek, hogy egy személyből álló KFT-t alapítsanak, ezzel nem jó minőségű munkahelyeket hozunk létre, hanem inkább sérülékeny munkahelyeket, pedig nem erre van szükség Európában. Ha az embereknek perspektívát akarunk mutatni a munka nélküliséghez képest. Aztán én azt gondolom, hogy fennáll annak a veszélye, hogy alacsonyabbak lesznek a szociális nívók Európában, ez a szkepticizmust fokozhatja az unióval szemben. Ezen kívül az együttdöntési folyamatokat illetően is nagyon nagy fenntartásaim vannak ezzel a javaslattal kapcsolatban, úgyhogy ezeket szeretném, hogyha a jövendőbeli eljárások során ezekre választ kapnék. Köszönöm, Rozier asszony. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottuk a felvezetést, és olyan célokat fogalmazott meg a felvezetést, amelyet csak támogathatunk a fiatalokkal kapcsolatosan a könnyelvítése a vállalat létrehozatának, és úgy gondolom, hogy felmerül az a kérdés, hogy milyen az összhang a cél és a javasolt megoldások között. Regner asszonyal együttesen teszem fel ezeket a kérdéseket, még ha nem is annyira kritikusan, mint ő. Vajon nem egy olyan fajta harmonizációs logikában lépünk fel a társasági vállalati formákok tekintetében, amely oda vezet, hogy a meglétező vállalati formákon túl egy európai típusú vagy jogállású cég típus jönne létre, amely a meglévőket egészíteni ki, de mindig is aggodalommal nézem azt, amikor egy meglévő eszköztárhoz, amely a tagállamoknak a szintjén létezik, hozzá jön még, hozzá adódik még egy európai léptékű is. Ez úgy gondolom, hogy nem az egyszerűsítést hozza, hanem az összetettséget, a túlzott összetettséget. Ott vannak a gazdasági szereplők, szolgáljanak ők például. És ugye különböző hitelezőkkel dolgoznak együtt, a hitelezők jól ismerik a cégeket, és aztán megjelenik egy újabb fajta jogállású cég, nem igazándiból egyszerűsíti ez a képletet véleményem szerint. A horizontális instrumentumok létrehozatára tulajdonképpen egy harmonizációt jelent, azaz olyan eszközt hozunk létre, amely minden egyik tagállamban létezik. A másik oldalon pedig ott van az a fajta egységesítés, amely azt eredményezi, hogy minden egyes cég, tagállam létrehoz egyfajta, illetve meg, már rendelkezik egyfajta cégtípussal, és azt próbálják harmonizálni, tehát a meglévőket harmonizálni, vár az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a javasolt megoldást nevezetesen egy új cégtípusnak a létrehozatalát. Egy. Kettő. Ott van az internetes bejegyzésnek a megoldása. Úgy gondolom, hogy az európai ö, egyszemélyes kártyának a létrehozatalá nem igényli azt, vagy nem ez a megoldás annak, hogy az internetes bejegyzésre sor kerítsünk. Nincs szükség erre külön, csak az internetes bejegyzés miatt. Aztán van egy következő dolog az átültetések tekintetében a szolgáltatás irányelv átültetését hoznám itt szintén például. Akkor, amikor ezt kialakítottuk, akkor más uniós tagállamok cégei kívánnak letelepedni, vagy egy másik uniós országban, vagy időlegesen szolgáltatásokat biztosítani, akkor ugye köteles volt minden egyes tagállamnak, kötelessége volt tehát az, hogy online publikálja az eljárás rendjét. Aztán eltelt egy pár év, nem igazán vagyok biztos abban, hogy minden tagállam ezt kiépítette. Ezt hangsúlyoznám. Sőt, ugye Franciaország úgy döntött, hogy azok a cégek, amelyek más uniós országokban ö, jönnek szolgáltatni, nem alátámasztott, nem támaszható alá, hogy több szolgáltatáshoz jussanak hozzá, mint a Franciaországban letelepedett és felállított cégek. És éppen ezért úgy gondoltak, hogy ez nem egy kívánatos megoldás. És bármelyik legyen is az intézmény vagy vállalkozás típus, és beleértve még azon vállalkozásokat is, a melyekre nem hatályosult a szolgáltatásai irányelv, ez a tétel áll. Tehát attól a perctől kezdve, hogy online létre lehet hozni egy céget egy másik tagállamban, ha ez a cél, akkor a meglévő eszközeket kellene alapul venni, és nem arra lenne szükség, hogy még egy újabb cégformát hozzunk létre, tehát induljunk ki a meglévőből, és kérjük ki a meglévő gyakorlatokról szóló beszámolót a tagországoktól az európai típusú cégnek az ilyen típusú létrehozala azt hiszem egy újabb terhet jelent csak, és még inkább bonyolultabbá teszi a létező jogszabályok átültetését a tagállami belső jogrendben. Az ilyenfajta cégtípusnál különben azért felmerül már az is, hogy mi a célja Láttuk ugye az, hogy a szolgáltatások piacán rengeteg lehetőség van a vállalkozások számára, hogy akár letelepedjenek, akár határon átnyúló szolgáltatásokat biztosítsanak, egy sor kötelezettség mentén természetesen a célország tekintetében, és ezeket teljesen jogszerűnek tekintett többek között azért, mert ezáltal lehet védelmezni a fogyasztók érdekét, a környezetnek az érdekét, és így tovább további egyszerűsítés hangzik el az ilyen típusú céggel. Véleményem szerint, de lehet, hogy tévedek. Ez nem más, mint egy újabb próbálkozás arra, hogy a származási ország kérdését megnyitják, és gyakorlatilag a könnyítés azt eredményezni, hogy egy sor kötelezettség már eleve meg könnyített módon érvényesül, de most még tovább lépnénk a könnyítésben, és ez oda vezethet akár, hogy megkérdőjelezedik az, hogy a tagállamoknak a jogköre hogyan érvényesül, nevezetesen ugye hogyan tudják biztosítani a tagállamok a környezet biztos, biztonságát, a fogyasztóknak a biztonságát. És még egy újabb, illetve végső kérdés, hogyan működnek a vállalkozások Franciaországban merül fel a kérdés. Franciaországban már van lehetőségünk arra, hogy egy eurónyi összeggel egy egyszemélyes társaságot hozzon létre a kezdeményező, tehát ilyen van, de ugyanakkor a szolgáltatási tevékenységek körében mit látunk? Ahogy Okland asszony is mondotta, létezik már egy olyan lehetőség, hogy akár az egyszemélyes társaságok szolgáltatást nyújtsanak egy másik tagállamban. Eléggé aggasztó módon történik mindez egyes ágazatokban. Mert hogy ezáltal megkerülik a ö, posting irányelvet. Ugye már sok szó esett a kihelyezésről szóró irányelvről a választási kampánynak a keretében, ö, és arról, hogy mennyire védelmezi vagy éppenséggel nem védelmezi a munkavállalókat. De amikor vannak az önálló vállalkozók, vagy a kvázi önálló vállalkozók, és akik azt állítják, hogy ők függetlenek, akkor tulajdonképpen kikerülik, megkerülik a jogszabályokat. Na most ugye tudjuk azt, hogy fel kell lépnünk a visszaélések ellen, ez tény és való, de egy olyan felelásban, hogy az államok és az állami közigazgatások nyomás alatt vannak, mert hogy kötelezettségük az, hogy csökkentsék a közkiadásokat, és ha most pluszként, plusz feladatként még azt kapják, hogy a munkajogot, a társadalombiztosítási jogot is még tovább ellenőrizzék ezen tevékenységek vonatkozásában, akkor egyre nehezebb feladat elé állítjuk az államokat. Tehát ezekre a szempontokra is figyelemmel kellene, figyelemmel kellene lenni, még mielőtt egy újabb társasági formát állítunk fel, amely ö, ugye kimenatos módon ugye világosabbá akarja tenni a dolgokat, de ugyanakkor a hatásában egyáltalán nem biztos, hogy ezt éri el. Köszönöm. A felszólalók listájának végére értünk. Nem tudom, hogy De Grandes Pascal szeretne-e hozzászólni. Igen. Presidente, que lo haga la comisión, haciendo la valoración y después lo haré yo. Nos, én azt kérném, hogy először a bizottság szóljon hozzá, és utána szólnék én. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Egy általános üzenettel kezdeném. Sok aggály van, sok aggályról hallottam, és szeretném közölni, hogy ezeket az agályokat szerintem el lehet oszlatni. Tehát igazából nem látom annak az okát, hogy ezt el akarnák utasítani. Igazából azt az üzenetet kaptam most önöktől, hogy bizonyos pontokon még dolgozni kell, hogy az anyag jobban megfeleljen a parlament néhány tagjának ízlésének. Tehát dolgozunk kell az aggályok eloszlatásában. Tehát úgy kell kidolgozni, úgy kell átdolgozni az anyagot, hogy válaszoljon az agájaikra. Ez az általános üzenetem. Néhány kisebb megjegyzés. Egy kicsit meg vagyok lepve a jog alap miatt, hiszen úgy tűnik, hogy a parlament néhány képviselője azt szeretné, hogy a parlamentet vegyék ki a jogalapból. És ez, ez egy kicsit furcsa nekem, illetve rejtélyes. Számos elemet hallottam, ami a nemzeti cégtörvényekre, társasági törvényekre vonatkozik, és nem a nemzetek felettire. Hmm, szilárd meggyőződésünk, hogy a jogalap korrekt. Ami a fórum shoppingra vonatkozik, és az egyéb veszélyekre, amiket hallottunk, ahogy Zvievka úr említette, sok minden történt már, és lenne egy új társasági forma. Tehát mit lehetne megváltoztatni? Tehát, hogyha itt különféle online lehetőségeket biztosítanánk, tehát különféle cég minta, és így tovább, akkor ezek ilyen kiegészítő jellegű dolgok lennének. Máshogy zajlana mondjuk a kereskedelem. Tehát lehetne online kereskedelem áruk tekintetében, lehetne szolgáltatásokat online nyújtani, ugyanígy, mint a többi tagállamban. Tehát itt igazából mi csak kiegészítő javaslatot tettünk szolgáltatások felkínálása érdekében. Tehát az SUP, az egyszemélyes KFT megfelelne 28 áram elvárásainak. Az alacsony törstőke, hogy ez nevetségesen alacsony, utalnék Zvjevka úr szavaira. Tehát nem, nem csak a bizottság őrült meg, hanem szerintem 16 tagállam is, ahol 1 euró a minimális törstőke követelmény a nemzeti jogrendszerben. Tehát ez vonatkozik az online bejegyzésre is. Tehát ez a tagállamok többség, többségében már realitás, hogy ennyi pénze lehet céget alapítani. Éppen ezért Még egyszer ismétlem, hogy nem mi találtuk ki. És a nagy tagállamok is ide tartoznak. Ami pedig a pénzmosástól való félelemre vonatkozik, és így tovább csalástól is félnek. Tehát szerintem be kell mutatni mérleget, be kell mutatni fizetés, képességi igazolást, Pillanatnyilag a pénzmosás elleni jogszabályokban ez nincs benne, hiszen a cégbíróságok nem képzik részét a pénzmosás elleni jelenlegi jogszabály értelmében. Tehát itt igazából az átláthatóság irányába mozdultunk el, és inkább a pénzmosás ellen, mint mellette szól ez az új jogszabály. de természetesen dolgozhatunk a dolgon, tehát nagyon sok aggályt hallottunk, a bizottság pedig örülne, hogyha a parlamenttel együttműködhetne az aggályok eloszlatásában. Köszönöm. Sí, presidente, ahora lo haré encantado. En primer lugar... Igen, köszönöm szépen, elnök úr, akkor most válaszolok örömmel. Mindenek előtt köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak ismételten. Köszönjük ezeket a magyarázatokat, és köszönjük azt, hogy kiállnak a javasolt társasági forma mellett, illetve a szövegjavaslat mellett. Mint tudják, időnként azt szokták mondani, azt szokták mondani, hogy a jelentéstevők micsoda bátor emberek, hogy a lehetetlen is képviselik, Nos, ebben az esetben én elfogadtam a jelentés tételi megbízást, hogy témafelelős legyek, és hát természetesen még mielőtt az ember beleugrik, fejest ugrik az úszodában, jó, ha megnézi, hogy van-e víz egyáltalán a medencében. Tudom, hogy nehézségek vannak egy ilyen szöveggel, és különböző szempontok ütköznek egymással, de hát a parlament azért van, hogy ilyen szempontokon dolgozzunk, elgondolkodjunk, és aztán megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni. Tehát a parlament részese kell, hogy legyen az ilyen dolgokban, és nagyon fontos az, különösen a mai világban, hogy az Európai Parlament fellépjen, és az Európai Unió alakításán fáradozzon. Nem szabad, hogy ne legyünk bátrak, nem szabad, hogy ne higgyünk az unió eszméjében, és főként nem szabad, hogy hitet veszítsünk az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, hogy nagyon világosan kell a dolgokat megfogalmazni, én kész vagyok erre, és hogyha a parlamentnek nem lenne szava ezen folyamatokban, hát az igazán egy furcsa dolog lenne. Úgyhogy úgy gondolom, arra van szükség, hogy megmondjuk, szint valljunk, egyetértünk vagy sem az Európai Bizottság javaslatával. Íme itt egy alkalom, ez az utolsó alkalom szinte, mert ugye volt egy korábbi kudarcunk, és most nézzük meg, hogy ez az eszköz, ez az instrumentum, ez életképes-e, vagy sem is képes-e hozzájárulni a gazdasági fellendüléshez, vagy sem is főként az állás teremtéshez. Az én országomban különösen nehéz periódust élünk meg, és a foglalkoztatás szempontjából rendkívül fontos, hogy ez is adott esetben segítsen nekünk. Tehát nagyon fontos út előtt állunk, és soha nem szabad, hogy megfeledkezünk az ilyen alapvető szempontokról. 95%-át a vállalkozásoknak, illetve az munkálásoknak, az állásoknak, a 95%-át az állásoknak a KKV-k hozzák létre Spanyolországban. 500 ezer új állás jött létre, miközben 3 millió állás tűnt el a korábbi rendszerben, utána ennyi jött létre, és ezt annak köszönhetjük olyan törvények születtek Spanyolországban, amelyek a kis és középvállalkozókról szóltak, és lehetővé tették a számukra, hogy kockáztassanak ezek az emberek, és akár a pénzüket, akár a ö, tudásukat kockáztassák azért, hogy újabb és újabb állásokat hozzának, hozzanak létre. Tehát el kell dönteni, hogy az Unió mire törekszik. Arra, hogy a legfontosabb gazdasági térség legyen a világ viszonylatban, vagy sem. Nem szabad, hogy befagyasztjuk befagyasszuk egyik percről a másikra a gazdaságunknak a helyzetét, és megmerevítsük a gazdasági kereteket, a gazdaság működését. Azaz. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Mit tehetünk azért, hogy megszüntessük a különböző administratív kockázatokat, akkor, amikor vállalkozások kívánnak létrejönni, vagy a nagy vállalkozások kívánnak létrehozni kisebbeket, hogyan tudjuk e célt teljesíteni, azzal összehangolva, hogy nem kerül sor pénzmosásra, adókikerülésre, de mindeközben tehát mindez azt leheti lehetővé, hogy a kereskedelmi kapcsolatok, a gazdasági kapcsolatok életképesen működnek. Igen, elnök úr, mindjárt befejezem. Szóval hogyan tudjuk a dolgokat megközelíteni, ez a kérdés. Tudom, hogy más ideológiai megközelítések léteznek a különböző országokban, ezt már láttam az első olvasatkor is, és elnök úr, azt szeretném mondani, hogy jelentéstevőként első dolog az, hogy meghallgassunk mindenkit, minden álláspontot, és ezek után derüljön ki az, hogy mindenki véleményét meghallgatva van-e lehetőség arra, hogy a parlament tevében javaslatot terjesztünk elő, vagy sem. Lehet, hogy lehetetlen feladatra fogunk bukkani, de mégis fel kell mérni a terepet, és határozottan mondom azt, hogy ki kell állnunk, és a munkaálmokat kell védelmezni. Elnök úr, csak néhány szóban szeretnék válaszolni az Európai Bizottságnak és a jelentés készítőnek. Egyáltalán nem arról van szó, hogy itten most le akarom blokkolni a folyamatokat. Elolvastam jogilag a különböző okmányokat, és az 50-es szerződési pontra hivatkozni, a nem megfelelő alapot hívja alapul. És a 2006-os május másodikai határozata, az Európai Bíróság Európai Határozata ő, alapozza meg az álláspontomat. Látjuk, hogy az 50-es pontot nem lehet figyelembe venni, de hogyha nem, akkor ha figyelembe veszik mégis, és erre próbálják alapozni, akkor a bírósághoz fog kerülni az ügy. Köszönöm szépen. Ma ennyit tudunk megbeszélni ebben a témakörben. És akkor áttérhetünk a 28-as és 29-es pontokra a csomagra. Wikström asszony, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm, hogy visszatérhetek a Júri Szakbizottságba. Néhányukat nagyon hiányoltam. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámolhassak a védjegyel kapcsolatosan folyó tárgyalások állásáról. A parlament, a tanács és a bizottság ült le a tárgyalóasztalhoz. Először köszönetet szeretnék mondani minden árnyék előadónak, a segítőiknek és a saját asszisztensemnek, aki kitűnő munkát végez, és minden parlamenti segítőnek. Tudom, hogy nem könnyű ez a témakör, hiszen majdnem mindenkinek újra kellett kezdeni, például a saját árnyék előadóimnak is, hiszen nem voltak részei az előző parlamentnek. Ezen kívül köszönetet szeretnénk mondani az olasz soros elnökségnek, kitűnő erőfeszítéseket tettek ebben a témakörben. It's quite difficult from time to time. Also the commission aztán a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani, hogy a tárgyalásokon kompromisszum készek voltak. Egy általános megjegyzésem lenne. Máig három triológusunk volt, az e- a harmadik néhány órája fejeződött be, és van még egy triológusunk Strasbourgban 16-án. Nagyon sok technikai trialógus volt és ülés annak érdekében, hogy a technikai jellegűbb dolgokra válaszokat találunk. Még nem találtuk meg, de meg fogjuk találni. Nekem az a benyomásom, hogy nagyon jól haladtunk előre, és még eh, mindig van lehetőségünk arra, hogy a legtöbb, ha nem minden témában kiegyezzünk karácsony előtt. Ha, és ez egy nagy ha, minden oldal elég rugalmas. Ez nem azt jelenti, hogy a technikai és félig politikai kérdéseket már megoldjuk, még mindig sok vitás kérdés marad, és kicsit folytatnunk kell a munkát a nyelvészekkel, a jogász nyelvészekkel. annak érdekében, hogy minden átlátható legyen a folyamat végén. Egy dologban mindenki egyetértett a végeredménynek. Olyan jónak kell lennie, hogy további átdolgozás nélkül több évig használható legyen. Nagyon keményen dolgozunk, a lehető leggyorsabban, de a jogalkotás minőségét nem akarjuk veszélyeztetni, csak azért, hogy gyorsan befejezzük. Néhány fő kérdést szeretnék felsorolni. A lábjegyzet. Semmi sem, sem egyezünk meg, amíg mindenben meg nem egyezünk. Vissza kell majd ide jeleznünk önöknek, amikor a tárgyalások lezárultak, hogy mit értünk el, úgyhogy most igazából csak röviden szeretnék beszámolni arról, hogy hol állunk. Az átláthatóság jegyében, és azért, hogy a kollégák is jelezhessenek nagyon sok kérdés merült föl, nem megyek bele a részletekbe, csak néhány alapkértést vetek fel. És a főbb érdeklődése számot tartó kérdéseket. Először is a parlament Szeretné, ha jól működne a VD1 rendszer, a duális modellt szeretnénk megvédeni, Nemzeti és Európai Uniós védjegyeket szeretnénk látni. Ezen kívül mindkét rendszer hatékonyságát szeretnénk fokozni. A védjegy felhasználói számára nagyon fontos, hogy hatékony rendszert biztosítsunk, ezért aztán nagy lépéseket akarunk tenni a harmonizációra, a legjobb gyakorlatok felkarolására az irányában. Ma a két nagy ellentmondásos ponton, a tranzitáruk és a kis kiszerelésű árucikeket illetően egyetértettünk. A parlament ebben egyetértett azzal, hogy cikkeket illetően a bizottság munkáját fogadja el, és még technikai munka folyik. A tanács egyetértett, hogy elfogadja a parlament javaslatát, és az INN neveket illetően, hogy, az, hogy biztosítsuk, hogy a generikus gyógyszereket tranzitúton le ne foglalhassák, ezért egy új preambulum bekezdést fűzhetünk be a dokumentumba. Ez nagyon fontos volt, hogy ne fordulhasson ez elő. Ami a kiszállítmányokat illeti, meg kell próbálnunk egy olyan megoldást találni, amely védi a jó hiszemű vásárlók jogait, akik eredeti termékeket szeretnének vás- vásárolni. Nagyon összetett ez a kérdés, ezért aztán megegyezett a parlament és a tanács, hogy a javaslatból a kis áruszállítmányokra vonatkozó részt kitöröljük. Ez lehetővé teszi a vámosaink számára, hogy a kis kiszerelésű csomagokat is lefoglalják, hogyha azok hamisított árucikkek. Így a híres mondás megint bebizonyosult, hogy ha valami nem romlott el, akkor megpróbáljuk megjavítani. Aztán az ügynökséget illetően. Az OHEM néven ismert ügynökség, amely felelős jelenleg az Európai Uniós védjegyekért, mi legyen a jövőbeni neve és a pénzügyi támogatása. Nagyon sok területen előre haladtunk, és nagyon összetett ez a téma. De el kell mondanom, hogy én optimista vagyok Szerintem találhatunk a főbb pontokban globális egyetlenít, még akár karácsony előtt is. A tanács hajlandó előrelépni, bár a finanszírozást illetően a parlamentnek nagy fenntartásai vannak. különösen a költségek leírását, illetően nemzeti szinteken. De gyakorlatiasak akarunk lenni, és minden lehetséges megoldás érdekel minket. Ám legalább olyan fontos lenne az, hogy a tanács is lépjen más témákban. Annak érdekében, hogy adok-veszek egyensúly alakuljon ki. Hogy mondjak néhány szót a rendelet 12 cikkéről és az irányelv 14 cikkéről. Ezek a cikkek az igazságos verseny és az alapjogok témájával foglalkoznak. Alapvetően a védjegyel ne lehessen visszaélni, a versenytársak leszerelésére, a szólásszabadság megakadályozására, vagy az alkotói szabadság korlátozására? A megfogalmazáson javítanunk kell még. Most ezzel foglalkozunk. Európa legjobb egyetemeinek vezető tanáraival együttműködtünk az elmúlt hetekben, hogy kezeljük ezt a nagyon összetett témát. Elnök úr, itt abba is hagyom, és nagyon szívesen várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm szépen. Uh, Mrs. Rozier. Köszönöm szépen. Rozier asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak ezt a nagyon teljes körű beszámolót a három oldalú egyeztetéseknek az előrehaladásáról. Van egy pont, amelyet kiemelnék, a tranzit termékekre, anyagokra gondolok. A három oldalú egyeztetések előtt az Európai Parlament egy állásfoglalást hozott, már mint hogy rögzítette a tárgyalási pozíciókat, és azt hiszem ez nagyon kívánatos volt azon vállalkozásoknak a szempontjából, amelyek szeretnék, hogyha a szellemi tulajdonjukok, illetve a védett márkájukat védelmezni lehetne, és, a, és így módon kívántak fellépni, illetve kívánnak fellépni a hamisítások ellen Na most az Európai Parlament és a tanácsnak az álláspontjával kapcsolatosan kérdezném, hogy milyen eltérés van a két álláspont között, mik az eltérések a két intézmény között, mi az, amiben az Európai Parlamentnek a álláspontjához képest a tanács elmozdult, és az Európai Parlamentnek a figyelmét kellően figyelembe vették el. Köszönöm előre a válaszát. Köszönöm. Köszönöm az előadóasszonynak is. Reméljük, hogy a trilógus sikeres lesz, eddig három volt, és azt is remélem, hogy a jövőben is jók lesznek a trilógusok. Lesz egy konkrét kérdésem. Beszélt a finanszírozásról, és tudjuk, hogy nehézségek vannak itt, nagyon összetett téma. Egy konkrét kérdésem lenne, és ennek nyilvánvalóan köze van a saját országommal is, hiszen olyan finanszírozási formáról van szó, amely például az Alicantei Európai Iskolát érinti. Az Európai Iskolát a tagállamok és a bizottság finanszírozzák. És pedig megfelelő jogalapon, Tehát ami a 39B-re vonatkozik, nem tudom, hogy, hogy ezt vázolta, hogy ott például milyen nehézségek vannak, esetleg további információkat is kaphatnánk erről. Köszönöm. Mrs. Wikström, the floor is... Wikström asszony, a szó. Köszönöm szépen. Rozier kolléganőmnek a tranzit elsősorban Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy uh, hogyan küzdjünk a csalás és a hamisítás ellen, hanem a rendszert szeretnénk modernizálni. De például az orvosi, a tranzit területeken az orvosi kezelés, tehát repülőtereken, vagy kikötőkben, tehát ez nem generikus gyógyítás, mert harmadik országokba is áttevődik. Tehát két három eset van, ahol tehát történt ilyen, igen. Amit mi most tenni szeretnénk az az, hogy ne akadályozzuk meg, hogy a legális termékek Európán átmenjenek, és nem akarjuk elkapni a generikus gyógyszereket, amelyek tranziton vannak Európában. És nem szeretnénk a legális kereskedelmet sem akadályozni. A parlament egységesen fogadta el álláspontját abban a jelentésben, amiről szó volt, és ebben a bizottságban. De a plenáris szavazásban néhány módosítás megváltoztatta enyhén ezt a pozíciót. Most, meg szeretnénk, most szeretnénk egy olyan pozíciót tanálni, amely a parlament és a tanács pozíciójának is megfelel. Tehát most pillanatilag itt tartunk, tehát hogyha tárgyal, akkor bizonyos dolgokról lemondunk, és a tárgyaló fél is ezt teszi. Így jutunk előbbre. Grandes úr, Grandes Pascual úr, a finanszírozás, igen. A tanács nagyon kreatív volt, amikor megpróbáltak eh, megoldást találni arra, hogy eh, mit csináljanak az alikantei töblettel. Tettek néhány javaslatot, mint például több bíró, és holnap oda megyünk a bíróságra. Tehát az Európai Iskola Alicantében én voltam az előadó, amikor a jogalapon dolgoztunk, amikor az európai iskolák jogalapján dolgoztunk néhány éve. Tudom, hogy nem lehetséges egy, egy, nem lehetséges, hogy egy védi, egy ügynökség egy iskolát finanszírozza. Van Alicante-ben Rolls-Royce iskola is, van Volvo iskola Brüsszelben és Stockholmban, és van Skoda iskola Frankfurtban. Tehát ezt ezt nem tehetjük meg, tehát az összes iskolát ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni. Remélem, hogy a tanács nagyon kreatív lesz, és remélem, hogy nagyon jó időt töltenek azzal, hogy eldöntik, hogy hova költség ez az óriási töbletet, de jogilag ez így nem járható. Tehát most megpróbáljuk csökkenteni a töbletet, úgy, hogy a költségeket, és csökkentjük a felhasználók számára, tehát hogy kevesebb díjat fizessenek a szolgáltatásokért. Utána jöhetnek a javaslatok, hogy hogyan költsük el úgy a pénzt, hogy azok a felhasználók, hogy a felhasználók is profitáljanak abból, tehát hiszen a felhasználók többletfizetéseiből származik ez, a többlet. És akkor szerintem ez így fenntartható és korrekt is. További kérdések? Önök úr? Nincs több kérdés? Nincs több kérdés. És most Vixröm eh, asszony szeretném megköszönni, hogy a status quo-ról ilyen eh, érthetően beszámolt. Most akkor áttérhetünk a 31-es, az egyebek pontra. Mindenek előtt van egy luxemburgi látogatásunk, amely holnap lesz. A szakbizottságunk az Európai Parlament nyelvi szolgálatától kap tájékoztatást, amely Luxemburgban van. Felix Brasztal is találkozunk, aki a luxemburgi igazságügyminiszter, és közös érdekekről fogunk beszélni, és a luxemburgi soros elnökségről is eszmét cserélünk majd. a bizottságnak szavazni kellett volna egy tárgyalási mandátumról, amely a köziratok határon átnyúló elfogadásának megkönnyítését jelenteni. Delvo asszony az előadója, de sajnos a szakbizottságnak nem lesz jelen elég tagja a luxemburgi úton, tehát szavazni nem fogunk. Harmadsorban a szakbizottsági tagokat a bíróság meghívja ebédre, ezután pedig olyan témákról vitázunk, mint például a elsőfokú bíróság bíráinak számának megemelése, utána pedig a számbevőszékkel is eszmecserét folytatunk, a jobb szabályzásról Klaus Heiner Léne, korábbi Juri Bizottság tagja, aki a holnapi utolsó megbeszélés házigazdája lesz. De szeretném még bejelenteni a egyebek pontban, hogy a Juri és a Libe bizottságok vendéglátják majd az Európai Jogi Képzési Hálózat. Ott a parlamentben december 11-én és 12-én. Utána van még egy harmadik pont. Has the floor. Egnyú úr kap szót. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget itt komoly korrupcióra utalnék a román igazságszolgáltatás legmagasabb szintjén, ahol a saját választópolgáromról van szó. Mindent megtett, hogy egy román vámkövetelést kifizessen, és az igazságszolgáltatás minden szintjén elutasították. Itt a bizottság képviselő úriembernek is szeretném ezt elmondani. Ezt sürgősséggel szeretném kinyomozta, kinyomoztatni. A ügy, itt a választó polgárom számlájáról leemelt pénz pedig 16 munkatársának a munkahely elvesztését vezetné. És 1,2 millió fontos kárt okoz neki. Egy klasszikus KKV az ő üzlete, amelyeket az Európai Unió annyira támogatni akar. Szükség van a segítségre. Most az összes KKV-t figyelmeztetni kell. Hogy igazából az a kitétel, hogy a bíróság eljárás választott helyszíne ne legyen kötelezően a fogyasztó, illetve az ügyfél országa a román bíró igazából tíz éve, öt, bocsánat, a, tehát a román bíró tíz napja az eljárás megkezdése óta beteg. Egy másik bíró pillanatnyilag saját maga áll nyomozás alatt, ugyanis vádlottaktól pénzt fogadott el. Igazából nem férhetünk hozzá anyagokhoz és azt mondják, hogy hiányoznak az anyagok. A román csalásügyi hivatal vezetője Elena Bika használhatatlan, hiszen letartóztatták csalásért. A választó polgár nagyon sokat fizet ezért a tragikomédiáért, és lassan már nem marad tőkéje. Azt mutatja, ez az eset, hogy igazából semmi értelme ezeknek a harmonizált dolgoknak, hiszen a tagállamok között nem működnek ezek a dolgok. Harmad sorban itt teljes mértékben elhibázottak az úgynevezett új tagállamoknak a csatlakozás előtti alapokból jutatott pénze. Information. Uh... Köszönöm. Köszönöm ezt az információt. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk ma. Hagy tájékoztassam önöket, hogy holnap külön ülést tartunk Luxemburgban, a következő rendesülésünket pedig január 19-én 15 óra és 18.30 között, valamint január 20-án 9-től 12.30-ig, és 15 órától 18.30-ig. Ezennel lezárom az ülés, és köszönöm szépen mindenkinek szép estét! Thank you.